Euh, Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Hiszen így az év elején meg kell szervezni a dolgokat, hogy a 2012-es év megfelelő legyen, és mindjárt kezdjük is az ügynökségek éves programjával. Bizonyára tudják, hogy gazdag szakbizottság vagyunk bizonyos tekintetben, hiszen számos ügynökség és alapítvány függ a mi kompetenciánktól. Remélem, hogy ez a sok szakértelem lehetővé teszi számunkra azt, hogy tovább javítsuk azt a kapacitásunkat, hogy előmozdítsuk a szakbizottságunk kompetenciájába tartozó területeket, és amelyek óriási kihívásokkal küzdenek, óriási feladatokat állítanak elénk manapság. A szokásos gyakorlatot már önök ismerik, hiszen már részt vettek ilyenen. Most is úgy fogunk eljárni, ahogy szoktunk, mindannyiuknak megadjuk a lehetőséget, hogy felszólaljanak, közvetlenül beszélhetnek tehát a szakbizottsági tagokhoz, itt a szakbizottság plenáris ülésén mindenki kb. 6-8 percet kap, és ezután a lehető leggyümölcsözőbb eszmecserét fogjuk folytatni. Most a lehető legbürokratikusabb módon a különböző ügynökség képviselőit ABC sorrendben fogom szólítani. Először Krista Szedlecsek asszony kapja meg a szót az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség nevében. Ismerem a szakbizottság tagjait, úgyhogy úgy gondolom, hogy a legjobb az lenne, hogyha először mindannyiukat meghallgatnánk, és utána kezdenénk a kérdésekkel, hiszen ha ügynökségről ügynökségre külön kérdésköröket tartunk, akkor nem fog az Európai Képzési Alapítványra már idő maradni, és az nagy kár lenne, úgyhogy most azonnal meg is adom a szót először Szedlácsak asszonynak, hogy kb. 7 percben mutassa be az ügynökség éves programját. Merci beaucoup, uh, Madam President, Vice Presidents, members of the European Parliament. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves európai parlamenti képviselők, köszönöm szépen a lehetőséget, amelyet megadtak számomra a mai napon, hogy tájékoztassam önöket munkánkról, arról, hogy mit tettünk tavaly, és mik a terveink erre az évre vonatkozóan. A dossziukban maguk előtt találják fő projektjeink kiemelt elemeit, és látják részletes munkaprogramunkat is 2012-re. Éppen ezért, ha megengedik, csak néhány dolgot emelek majd ki, és örömmel válaszolok kérdésekre, amelyeket esetleg felkívánnak tenni a bemutatót követően, bemutatás követően. Az EU OSA továbbra is gyakorlati információt, támogatást nyújt a cégek és munkavállalók számára egész Európában és az Európai Unió határain túl is, annak érdekében, hogy a munkahelyi biztonságot, a balesetvédelmet garantáljuk, kormányzati, politikai döntéshozókkal, kutatókkal működünk együtt annak érdekében, hogy munkánk releváns legyen és hasznos mindenki számára. Nehéz időkben, amikor magas a munkanélküliség és alacsony a növekedési ráta, a munkavállalók és munkáltatók talán kísértést éreznek arra, hogy a gazdasági teljesítményt saját jólétük fölé helyezzék úgy gondolják, hogy bármi áron meg kell tartani <clears throat> a munkahelyet, saját egészségüket károsítva is olykor a túlhajszoltság miatt. A megszorító intézkedések, amelyeket egész Európában bevezettek, ezeket a tendenciákat súlyosbítják, azt tapasztalhatjuk. Ez egy nagyon rövid távú és veszélyes megközelítés, és azt hiszem, hogy hamar megfizetjük a magas árat ezért mind gazdasági teljesítmény szempontjából, ami a nemzeti pénzügyminisztériumokra háruló terheket illeti, illetve a közegészségügyre háruló terheket. Néhány példát szeretnék adni arra, hogy meggyőzem önöket arról, hogy ez, amit elmondtam, valóban helytálló, mármint hogy létezik ez az összefüggés. 2010-ben közé tettünk egy európai felmérést, amely európai vállalkozásokról szólt, ahol a feltörekvő, úgymond újra megjelenő kockázatokról szóltunk. Ez az első ilyen munkahelyi egészségügyi, üzemegészségügyi balesetvédelmi jelentés és felmérés volt. Mit is tapasztaltunk? Lenyűgöző dolgokat, amikor megvizsgáltuk, hogy mi is a helyzet az üzemegészségügy területén ezeknél a cégeknél, és megtudtuk, hogy mi az oka annak, hogy a kockázat elemzés miért nem került megvalósítása néhány esetben. Azt vettük észre, hogy a KKV-knak szükségük volt a támogatásunkra, és mindent megteszünk azért, hogy támogassuk őket. 2012-ben szeretnénk egy részletesebb jelentést készíteni másodlagos elemzésünk alapján. Eddig ez a tevékenység nem csak a Bilbaói ügynökséget látta a megfelelő információkkal, az információs adatbázisunkat Európa szerte kutatók, tudósok és az érintettek felhasználták. Hogy is használtuk fel gyakorlatban a tényeket, amelyeket feltártunk. Van egy online interaktív kockázatelemzés, az OIRA. Ez egy nagyon fontos eszköz. Ez egy közvetlen reakció ezekre az adatokra és eredményekre. Ezek az európai KKV-k és mikrovállalkozások számára készült eszköz, eszközök közé tartoznak. Nemrégiben felmerült az a kérdés, hogy szükség van-e írásos kockázatelemzésre. Az a kérdés is felmerült, hogy egy ilyen felmérés nem ró el túlságosan nagy terhet a KKV-kra, plusz feladatokkal elváltva őket. Most már tudjuk, hogy a megfelelő kockázatelemzés nagyon fontos a jó balesetvédelmi és üzemegészségügyi menedzsment számára. Ez egy nagyon könnyen használható online eszköz, nem csak segíti a cégeket, hogy megvalósítsák a jogi követelményeket, de automatikusan jelentést is generál ez a rendszer, amikor adatokat beviszünk a rendszerbe, készül egy jelentés. Egyszerűen könnyen lehet garantálni azt, hogy helyesen készüljenek el a kockázat elemzések írásos dokumentációval, egy olyan modell alapján dolgozunk, amelyet sikeresen dolgozott ki a holland kormány. Több mint 150 ágazati eszköz dolgozott ki a holland kormány ezen modell alapján. Az éjszena gyakorlat is azt mutatta be, hogy mennyire fontos a munkaerő hatékony bevonása, és mennyire fontos a felső vezetés elkötelezettsége amellett, hogy egyre magasabb munkaegészségügyi és balesetvédelmi normákat vezessenek be. A következő két éves kampányunk a menedzsment vezetőség, vezető szerepe és a munkavállalók aktív részletele. Ez lesz a két éves kampányunk mottója. Azt hiszem, hogy megint csodákat érhetünk el. Ezt a kampányt áprilisban indítjuk el, és a világ legnagyobb ilyen jellegű kampánya ez. Több országot von be, mint valaha, és ez egy két éves időszakra szóló kampány. A következő hónapokban részletesebben tájékoztatjuk Önöket erről. Az Európai Kockázati Megfigyelő Központunk tevékenységére sokan számítanak, és a újonnan megjelenő kockázatokra vonatkozó elemzések iránt igény nagy, mert nagyon sok új zöld munkahely eh, kerül létrehozásra. Senki sem kérdőjelezi meg a zöld ágazatot, az ökoágazatot, de mindenképpen világosan eh, elemeznünk kell a felmerülő kockázatokat, hogy hogyan lehet őket csökkenteni, ezeket a kockázatokat már, és lehet, hogy lehet teljesen kiköszöbölni a zöld, az ökológiai nem mindig biztonságos, nem magától értetődő ez a kapcsolat. Ami a munkahelyi balesetvédelmi kérdéseket illeti, hát mi van mit tenni ezen a területen? A mi megközelítésünk abból áll, hogy egyfajta toolboxot szeretnénk létrehozni, mindenki számára hozzáférhetővé kívánunk tenni gyakorlati információkat, különböző, minél több, a termékek minél szélesebb skálájára vonatkozóan. Ezen példáktól eltekintve támogatjuk több aspektusból is az aktív, az, európai, az aktív öregedés európai évét. Szeretnénk azt is kiemelni, hogy nagyon fontos hogy a nyugdíjazásokig is garantáljuk a munkavállalók számára a biztonságos, egészséges munkahelyi körülményeket. Ami a rokkantságot illeti, azt hiszem, hogy el kell mondanunk, hogy sajnálatos módon egyre szélesebb körben terjed ez a jelenség a munkavállalók között. A gazdasági és emberi költségei ennek a jelenségnek hatalmasak. Garantálnunk kell az emberek megfelelő munkakörülményeit, hogy egészségesen, biztonságban dolgozhassanak, és visszatérhessenek a munkába egy baleset vagy betegség után. Ez a fajta reintegráció azt fogja majd megmutatni, egyfajta jelzőszám lesz, amely azt mutatja meg, hogy mennyire sikerül valóban ezt az aktív öregedési programot eh, helyesen megvalósítanunk. Kritikusan kell szemlélni saját munkánkat, jelentőségünket, teljesítményünket és helyünket a jelenlegi politikai-gazdasági helyzetben. Meg kell nézni, hogy hogyan tudjuk megvalósítani az Európa 2020-as stratégiát. Amikor tavaly szeptemberben elkezdtem ezt a munkát, radikális stratégiai tervezési eljárást vezettem be. Az igazgató tanács kormányzati munkavállalókból áll. Az európai intézmények, az, az igazgató tanácsunk, illetve az európai intézményeken kívül más ö, munkatársak is részt vettek ebben az eljárásban. Szívesen veszem az önök véleményét, megjegyzését az a kapcsolatban, hogy önök szerint mennyire jól végezzük a munkánkat Európában az üzemegészségügy és baleset, üzemi balesetvédelem területén. Nagyon fontos, hogy az igen viharos vizeken megfelelő evező, evezőkkel evezhessenek a munkavállalók, biztonságban és egészségesen dolgozhassanak. Segítenünk kell a kormányoknak is, mert különböző kampányok segítségével mert hát ugye ma a megszorító, intézkedések idejében az egyes kormányoknak nincs lehetőségük ilyen tudatosító kampányokat folytatniuk, ebben is segítünk. Remélem, az év során sokan ellátogatnak hozzánk, illetve én szeretnék rendszeres látogatója lenni az Önök szopizottságának, Az Önök elkötelezettsége, az Önök támogatása ösztönzőleg hatott munkánkra. Ezt köszönjük szépen, és köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a nagyon is precíz és pontos eh, bemutatást, és a jövő, az, az erre az évre vonatkozó munkaprogram bemutatását. Most pedig a szakmai képzési ügyekért felelős ügynökség, Christian Leitmeier kapja meg a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Köszönöm a lehetőséget, hogy ismét beszámolhatok Önök előtt a CEDEFOP munkájáról. Szeretném felhívni a figyelmüket egy tájékoztató anyagra, amelyeket ma kaptak meg, illetve korábban is két ilyen anyagot kaptak az életen át tartó tanulásról, illetve kvalifikációkról. A Cedefop múltja és jövőre kapcsán szeretnék utalni a 2011-es jelentésre, ami nem sokára rendelkezésre fog állni, és a rövid közép hosszú távú prioritásokat összefoglaló honlapunkra. 2011-ben 105 konferenciát tartottunk, emellett 108 workshopot, szemináriumot tartottunk, az EU, illetve nemzetközi szakpolitikai dokumentumok támasztják ezt alá. Egyre több hivatkozás találnak a SZEDEFOP-ra vonatkozóan a szakirodalomban. Ez is jelzi azt, hogy jelentős hatása van a munkánknak. Ez befolyásolja a jogalkotást, az életen átortó tanulást és a különböző készségek összekapcsolását. A CEDEFOP a 2011-es költségvetését végrehajtotta. Ennek alapja, hogy javult a tervezés, a monitorozás, nem utolsó sorban az önök észrevételeire hallgatva. A jobbításokat folytatva a média, sajtómunkánkat kell javítani, és el kell ismerni, hogy ennek milyen nagy hatása van a fejlődésünkre. A CEDEFOP tovább folytatja majd az európai eszközök alkalmazását. Ez a munka már 2011-ben megindult a e, nemzeti kvalifikációs keretekkel, azután az európai kredittranszfer rendszer, az oktatás, e, képzési programok e, kialakítása is megkezdődött. Az európai kvalifikációs keret, a minőségbiztosítási rendszerek kidolgozása most már a mindennapok során is egyre inkább jelen van. A nemzeti szinten kívánjuk kihasználni a szinergiahatásokat, ugyanakkor koherenciát kell biztosítani a tagállamok programjai között. A Europass az Európass is egy sikertörténet, online elérhető, és 10 millióan alkalmazták de vannak olyan eszközök, amelyeknél kiigazításokra van szükség. Az ízivet kapcsán például egy új validációs mechanizmus kell kidolgozni. Amit mindenképpen szeretnék elmondani az az, hogy egy integrált folyamaton belül kell javítani ezeket az eszközöket. Hogyha azt akarjuk, hogy az oktatási képzési rendszerek rugalmasabbak legyenek, és az európaiak képesek legyenek különböző oktatási formák, képzési formák és a munka között váltani, akkor erre van szükség. Ez nem triviális, de nem is könnyű és biztosítani kell a transzparenciát, a komparabilitást a nemzeti rendszerek között is. A CEDEFOP egy úgynevezett referencia folyamatot alakított ki. A célunk az, hogy javítsuk, növeljük a transzparenciát, az átjárhatóságot, a különböző tanulási és munkaszakaszok között és általánosságban is, miután öregszik a munkaerő Európában, a nagyon rossz hatása van a munkaerőpiacra, hogyha nem olyan készségekkel és ismeretekkel rendelkeznek a munkavállalók, amire a munkaerőpiacnak szüksége van. Nagy probléma a munkanélküliség, azon belül is a fiatalok körében nagyon nagy a munkanélküliség, elsőben azokban az országokban, amelyeket egyébként is nagyon sújtott a pénzügyi válság el. Recesszió lett sok esetben a túlzott megszorítások eredménye, de még ilyen nehéz időkben sem tudnak a cégek mindig jól képzett munkaerőt találni, és sok munkavállaló viszont kényszerül olyan munkát elfogadni, aminél magasabb képzettségű, tehát ami ezt túl kvalifikált. Ez a mismatch, tehát hogy nincs összhang a e, képzettségek és a munkaerőpiac igényei között, nagyon negatívan befolyásolja a munkavállalók e, e, jólétét. A különböző formákban jelenlévő egyenlőtlenségek az akut válság idején mindig is a hatékonytalanság forrásává válhatnak. A VET rendszer eh, sával tudjuk tovább fejleszteni az oktatási rendszereket. De szükség van egy olyan mechanizmusra, hogy eh, ami azt az ismeretet, amit a készségek, amelyel a készségekkel kapcsolatban rendelkezünk, hogyan tudjuk lefordítani a gyakorlati igények eh, nyelvére megfelelő képzési programokkal kell segíteni, hogy mindenki a legjobb döntést hozza meg, amikor megválasztja, hogy milyen oktatási képzési formában kíván részt venni. Életen át tartó tanácsadással tudjuk segíteni az embereket, hogyha szükséges, korrigálják korábbi döntéseiket. A rendszereknek nyugalmasnak, rugalmasnak és nyitottnak kell lenniük, testre szabott formákat kell kialakítanunk az oktatás és a képzés területén. Ez a rövid beszámoló is remélem illusztrálta azt, hogy a, hogy a CEDEFOP számára az európai szakpolitikáknak milyen nagy jelentősége van. A középtávú prioritásaink alapját majd azt jelenti, hogy a szélesebb társadalmi, gazdasági ma helyezve hogyan tudjuk a legjobban hasznosítani az ismereteinket. Minek kapcsolódik mindenhez? A szinergia hatások kihasználására van szükség, hogy minden potenciált maximálisan ki tudjunk használni. A az úgynevezett kopenhágai folyamat keretében nyomon követjük a fejlődéseket, és az európai készség útlevél alkalmazásával próbáljuk támogatni azt, hogy egyre több készséget ismeretet szerezzenek meg azok, akik részt vesznek a különböző képzési formákban, és a munkerőpiac igényeinek leginkább megfelelő ismeretek megszerzésére törekedjenek a fiatalok. Government have been started in November 2011 novemberében elkezdtük azt a programot, amit idén júniusban fogunk befejezni. A Tesszalonikai konferencián számolunk majd be az eredményekről. Talán önök is tudják, hogy az e, pályázat nem volt sikeres a Szedefop igazgatójának a megtalálásához, ezért egy új pályázatot kellett kiírni 2012. júniusában, ez remélhetőleg lezárul, és akkor a Cedefopnak 2012. E, szeptember elétől lesz új igazgatója. Az összes ügynökséghez hasonlóan a CEDEFOP-nál is csökkenteni kellett a költségeket, és nem növekedett egy fillérel se a költségvetésünk 2013-ban a, ezt a politikát követjük, hogy az erőforrásainkat a, minél hatékonyabban használjuk fel, és csak a legfontosabb igazi prioritásokra koncentráljuk a tevékenységünket. Elég restriktív a költségvetés, ezért fontos projekteket vagy törölni kell, vagy el kell halasztani, és több konferencia esetleg nem tudunk majd részt venni, vagy csökkenteni kell az ének számát a jövőben. Szeretném megköszönni a parlamentnek, és különösen a foglalkoztatási szakbizottságnak a nekünk nyújtott támogatást, a múltban folytatott jó együttműködést, és arra kérem önöket, hogy továbbra is a jövőben is támogassanak minket. Merci beaucoup. Pour la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions Köszönöm szépen. A munkakörülmények és az életminőség javítása kapcsán Menendez Valdez úr kap szólt, hogy megtartsa előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim parlamenti képviselők! Ez a második évem. Tavaly egy kicsit jobban vagyok felkészülve, mint tavaly. Tavaly még nem tudtam, hogy mire számítsak, hiszen új voltam. A munkaprogrammal kapcsolatban nem fogok részletekbe menni, hiszen a részletes összefoglalót megtalálják leírva a munkaprogramokkal kapcsolatban. 2011 és 2012 a két utolsó éve a jelenlegi négy éves programunknak, aminek Európa munkában a címe. Megpróbáljuk a mandátumunkat betölteni, és a szociális és foglalkoztatási területen tudást nyújtani a 20 millió eurós korlátozott költségvetésünkből a politikak alakítóinak. Megpróbálunk ismereteket is cserélni, és azt is el kell mondanom, hogy a programunk még a válság előtt lett kidolgozva. 2011-ben sikerült 99%-ban felhasználnunk a költségvetésünket, több mint 180 publikációnk volt. Ez azt jelenti, hogy több mint ezer jelentést hoztunk nyilvánosságra weboldalunkban vagy nyomtatásban. Azt tapasztaltuk, hogy az érdekelt felek használják szakértelmünket, mégpedig több mint 118 kutatási jelentést töltöttek le a weboldalunkról. Az Európai Állampolgári Agendával 3300 megjelenés bizonyítja a médiában a kapcsolatunkat, és több mint 450 idézett utal ránk tudományos folyóiratokban, és azt is tapasztaltuk, hogy az Európai Unió politikáinak alakítói is a különböző dokumentumokban több mint 170 alkalommal hivatkoztak ránk. Most a 2013-16-os több éves programot tervezzük, széles körű konzultációt folytatunk a kormányokkal, az Európai Parlament bevonásával, a munkaadókkal és az Európai Bizottságban, az EGSB részvételével. Az Európai Parlament következő négy éves programunkról legkésőbb 2013. januárjában értesülni fog. Kutatásunk főleg a politikai igényeknek felelt meg, európai szolgálatokat működtetünk, a, a, illetve vizsgáljuk a munkakörülményeket, az életminőséget, a munkakörülmények és az európai változás monitoring központ működése különösen a változtatásokra és az átstruktúrálásra koncentrál. Folytatni akarjuk ezt a tevékenységet is, bár meg kell várnunk, hogy milyen lesz a jövőbeli költségvetésünk, és mennyire fogják korlátozni az alkalmazottaink számát, hogy meglássuk, hogy mennyire tudjuk a jövőben folytatni ezt a munkát. A munka minőségének a nyomon követése különösen a válság alatt kulcsfontosságú volt, tavaly és idén is. Tájékoztattuk az átstruktúrálásról, az átstruktúrálási monitor tevékenységnek köszönhetően az érdekelteket, és több mint 400 támogató intézkedést vagy ezeknek a végrehajtását támogattuk. Strukturális változtatásokat élünk meg a munkaerőpiacon, a recesszió az általában vezet strukturális változásokhoz, és az a tapasztalatunk, hogy a munkaerőpiac tovább polarizálódik, és a recesszióban, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a recesszióban jönnek létre új munkahelyek de ezek két extrémitás felé hajlanak, vagy nagyon alacsonyan, vagy nagyon magasan fizetettek ezek az újonnan létrejövő munkahelyek. Erről is szólunk a jelentésünkben. Egy, kom, egy 2011-es szociális és munkaerőpiacra összpontosító Európáról szóló jelentésünk tartalmazza ezt az információt. A munka körülményekkel kapcsolatban már 20 éve folytatott vizsgálatokat tovább elemzők, és egy elmélyített elemzést fogunk áprilisban a parlamentnek bemutatni erről a munkáról. Innovatív munkaszervezetekkel kapcsolatban is folytatunk munkát, kutatást, hiszen új versenyképes módokat keresünk arra, hogy a munkakörülményeket javítani tudjuk. Az európai cég felmérés, amit elvégzünk 2012-13-ban, a cégek gyakorlatát fogja vizsgálni. A munka körülményekkel kapcsolatban elmondhatom tovább, hogy az idősödő munkavállalókra különösen összpontosítunk. Ez nem meglepő, hiszen 2012 az aktív időskor éve, és épp a Dán elnökség egyik megnyitó beszédében is szó került arról, hogy beindítsuk ezt az európai évet. Nagyon fontos a fellendülés módjának és a fellendülés utáni világ meghatározásának a vizsgálata a munkánkban, és ide vonatkozó dokumentumokat is nagyon időszerűen szeretnénk majd kiadni hogyha van olyan csoport, amit a A válság nagyon súlyosan érintett az a fiatalok csoportja. Ebben a parlamentben is nagyon sokat beszéltek erről, és mi is próbáljuk a három ügynökség összehangolni a munkánkat ezeket kapcsolatban. Most is van egy projektünk, a fiatalokra összpontosítunk ebben, és az ő igényeikre. 21 országban vizsgáltuk, egy 100 milliárd eurót költenek a konzervatív becslések szerint az ő helyzetük javítására. De nem minden a pénzről szól hanem a szociális költségeket is meg kell említenünk. A társadalom részvétele és az a kötelezettségvállalás, amit látunk, az is nagyon fontos. Az életminőség és a társadalmi kutatások minősége is folyamatosan nyomon követésre kerül szervezetünk által, és azt vizsgáljuk, azt tapasztaltuk, hogy nem csak a fiatalok körében, hanem az egész népesség körében csökkent az intézményekbe vezetett, vetett bizalom. A fiatalok életminőségére vonatkozó kutatásunkat idén fogjuk kiadni, hiszen most összesítjük az eredményeket. Az állampolgárok életminőségének vizsgálatával kapcsolatban több kutatást is végeztünk, például arra vonatkozóak, hogy hogyan sikerül kezelni a háztartások eladósodását, és hogy lehet innovatív szociális szolgáltatásokat használni, és ezeknek milyen hatásai vannak. A következő négy éves programra azt javasoltuk, hogy a válságból való kilábalás módjai és egy kohézív, befogadó válságból való kilábalási módot hogyan tudjunk kialakítani. Köszönöm, mondja az elnök, most pedig Madlen Szelván kapja meg a szót az Európai Képzési Alapítvány részéről. Minden alkalommal el kell mondanom, hogy hát igen, tudom, hogy nagyon azonosulnak a pozíciójukkal, de most ön a torinói eh, alapítvány nevében van itt. Itt vagyok az a kezem, hogy köszönetet mondok önnek, minden tisztelt foglalkozásügyi bizottság tagjának. 2011 azt hiszem az együttműködésnek köszönhetően, önökkel együttműködésnek köszönhetően nagyon sok eredménnyel járt, és ahogy a hozzászólók mondták, remélem, hogy folytathatjuk ebben a szellemben 2012-ben. Euh, euh, Nos, itt vagyok, elszámoltathatóság kapcsán itt vagyok önök előtt, és ezt szeretném mondani, hogy mit éltünk el 2011-ben. Természetesen mindenki megkapta a rövid tájékoztatónkat, mindenki előtt megvan a dokumentum, és ha megengedi, két-három elemet emelnék ki tevékenységeink közül, és pár szót szólnék a 2012-es prioritásainkról. Mindenki tudja az RTF, a Torinói Intézet az Európai Unió megbízásából dolgozik, méghozzá az EU politikák külső dimenzióval foglalkozunk a foglalkoztatás és képzés kapcsán. 2011-ben 30 partnerországgal működtünk együtt, és mindig megnéztük a mandátumot, amivel felruháztak bennünket, tehát a tanácsal közösen döntöttek rólunk, politikai szaktanácsadást, szakpolitikai tanácsadást, tanácsadást biztosítunk a partnerek számára, az oktatás, képzés és foglalkozatás területén a fejleményekről számít, számolunk be, kapacitásépítésről szeretnénk elősegíteni az országok és Európa közötti kapcsolatépítést, információcserét, a nemzetközi ügynökségekkel, és együttműködünk azokkal, amelyek aktívan szerepet vállalnak ezekben az országokban. Miután szakpolitikai tanácsadás és kapacitásépítés a feladatok ezekben az országokban, az első beszámolom a torinoi folyamata foglalkozik. Torinoi, ugye a székhelyünk torinoi folyamat. A torinoi folyamatot egy új fejlemény, a kopenhágai folyamat inspirálta, a szedelfap elnöke Letmajer úr már hivatkozott erre. Nagyon fontos minden partnerországban legyen bizonyíték alapú szakpolitika, nem olyanok, amelyeket valaki kényére, kedvére vannak bízva, nem adhok folyamatokra van szó. Nagyon fontos, hogy a politikai döntéshozatali folyamat befogadó legyen, a részvételre, minden érintett részvételére számítson, és nagyon, biztos a min- nagyon fontos a minőségbiztosítás az Európai Unió egyik prioritására hivatkoznék, amikor a jó kormányzásról beszélek. Mi minden országban megnézzük az, a szakpolitikai döntéshozatali folyamatokat, megnézzük, hogy a jó kormányzás megvalósítható és hogyan, és minden erőfeszítésünk a kapacitás építésére vonatkozik a jó kormányzás elérés érdekében. 2012-ben is ez marad. Egy fontos elem a torinói folyamattal 2012-ben explicit módon beépítjük a kormányzati dimenziót minden elemzésünkbe. A 2011-es munka hogyan hat a fejleményekre, az ország partnerországokban zajló fejleményekre, Moldovában az új oktatási törvény ebben az elemzésben készült elemekre alapul. Koszovóban elfogadtak egy oktatási és képzési stratégiai tervet 2011 és 16 között. Itt is hivatkoztak a torinai folyamatban elért eredményekre. a Tunéziában lehetőségünk volt arra, hogy vezető szerepet játszunk a monitoring területen. Méghozzá megnéztük, hogy a foglalkoztatási ütemterv hogyan halad. Tajikisztánban a politikai elemzés területén a munka ügyi miniszternek jutott segítséget az új vonatkozó szabályok hozását illetően. Minden ország nagyon is együttműködő volt, úgy gondolták, hogy 2011-ben kiemelten kezelik a képzést és oktatást. Szeretném kimondani, köszönetemet a magyar és lengyel elnökségnek 2011 során. Meghívták az LTF-et, mutassuk be munkánk eredményeit. Az Oktatási Bizottsággal közösen megszervezett rendezvényeken. Így struktúrálta, azt mondanám, hogy magasabb szerepet, magasabb státuszt kap. Egy másik terület engedélyükkel a minősítési, képesítési keretet szeretném ismertetni. Szeretném elmondani, hogy az európai munka hogyan ösztönzi a partnerországokban a bekövetkező változásokat. Ez természetes folytatása a Szedefapos kollégám által elmondottaknak, és szeretnék beszámolni egy konferenciáról, amelyet együtt szerveztünk, ahol 67 országból érkeztek részvevők, tehát most már túlmutatunk az európai határokon, mert nagyon sok más országot is ösztönzött ez a munka. Nagyon fontos elmondani, hogy a munkának, ennek a munkának a külső dimenzióját 2012-ben is figyelembe vesszük, amikor az UNESCO harmadik kongresszusát tartja meg, megbízta az ETF-et azzal, hogy szervezzük meg a plenáris ülésszakot, amely a képesítésekkel foglalkozik, és nagyon szívesen tesszük közé az európai eredményeket, az európai kapacitásokat, potenciált arra, hogy együttműködjenek ezekkel a partner országokkal. Nagyon, ország, nagyon sok ország úgy csinál, mintha ugyanolyan fejlődésen mennek keresztül, mint Európa, de azért még nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy minden, amit csinálnak, minden, amit tesznek, minőségi, és hogy valóban az állampolgárok eh, ennek eh, a kedvezményezeké lehessenek, ne csak jelentéskészítést szolgáljon ez. Tehát eh, nem értnénk véget a munkánk, folytatni kell a munkát 2012-ben is. A munkák nagy részét az országok érdekében tesszük. Nagyon fontos garantálni, hogy ezek a politikák az állampolgárok céljait szolgálják az arab tavasz 2011-ben, a dél-mediterrán térség nagyon sok új módozatot tett lehetővé az együttműködésre, hogy pont időben érkezzünk, valóban időben nyújtsunk segítséget az országoknak. Ez arra mutatott rá ez az arab tavasz. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy itt elmondhatjuk önöknek, hogy Tunézia és Egyiptom valóban élvezték az európai hozzájárulást, az oktatás képzés kiemelt területként szerepelt, nem éltek el sajnos nagyon nagy eredményeket, de a 2012-es év március 8-án kezdődik egy nagyon fontos eseménye Tunéziában, amikor is az Európai Beruházási Bank meghívására az ETF, a KKV fejlesztés egyébként fontos készségfejlesztésre fogja felhívni a figyelmet. Remélem, hogy Tunézia új kormányának elnöke is ebben partnerünk lesz. Nagyon fontos a délmediterrán térség, mert annak ellenére, hogy 2012-ben Európában az idősödő társadalomra fogunk hivatkozni, az arab, az arab tavasz országaiban a fiatalok okozzák a problémát. 60 millió munkahelyet kellene teremteni 15 éven belül, tehát Európa itt valóban nagy segítséget tud nyújtani, és úgy gondoljuk, hogy az LTF e mandátuma lehetővé is teszi, sőt, kötelezővé is teszi számunkra, hogy ezen a területen tovább lépjünk. Nagyon fontos, hogy mi történik Kelet-Európában, és éppen ezért folytatni fogjuk a munkát, a foglalkoztatás és munkerőpiaci evolúció területén megnézzük, hogy hogyan lehet összepárosítani Ukrajnában, Moldáviában az igényeket az kínálattal, mert nagyon fontos, hogy beszéljünk a zöld készségekről, amelyeknek nincsenek határai, és Európa is egy olyan hang, amelyet a partnerországok meghallgathatnak. Ha 2012-ről beszélek, akkor szeretném elmondani azt a munkát, amit a bevándorlás területén végzünk. A mobilitási partnerségek, amelyeket aláírtunk Moldáviával és Örményországgal és Grúziával, Marokkóval és Tunéziával, itt szeretnénk arról beszámolni, hogy segítségünknek köszönhetően a moldáviai mobilitási partnerség most egy készségdimenzióval gazdagodott, és ki fogják terjeszteni a többi mobilitási partnerségre. Jelenleg nagy, egy nagy ö, volumenű tanulmányt készítünk a bevándorlók készségeiről. Meg kell néznünk tehát, hogy az Európába érkező bevándorlók milyen készségekkel rendelkeznek, és szeretném önöknek elmondani, van egy nagyon fontos eredmény, amelyre rájöttünk. A magas képesítésű bevándorlók nem Európába érkeznek elsőként. Talán valamit kellene tenni ennek érdekében. Szívesen állok az önök rendelkezésre. Az összes országban, amiben dolgozunk, a kohézió a kulcs szó. Igazságos hozzáférés a képzés, az oktatás, az munkához a területi kohézió nagyon fontos. 2012-ben a területi kohézióra fogunk odafigyelni, több országban is. Az LTF, e ami a költségvetési menedzsmentet életé, 99%-os kötelezettségvállalási arány lehetővé tette 2011-ben, hogy mindezt az eredményt elérjük. akkor a 13-as szakpolitikai lehetőségek miatt, mert csökkenteni fogják a költségvetést és a személyzetet. Embereknek kell a munkát végezni, nem papíroknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a megújított lelkesedést. Így nagyon jól tudtuk tölteni az időt. Molen Sátyi asszony, aztán Szerkasz úr kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a felszólalóknak is, hogy ismét eljöttek hozzánk és beszámoltak a tevékenységükről. Szükségünk van ezekre a struktúrákra, ez nem luxus európai szinten, hiszen az ő tanulmányaik világosságot gyújtanak a fejünkben a döntéshozatal előtt. Ezért kérdést szeretnék a Bilbaói intézményhez intézni, az Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Ügynökséghez. Jelen pillanatban a mi szakbizottságunkban egy rendkívül népszerű témával, vagy hát talán népszerűtlen egészségügyi és munkahelyi biztonsági témával foglalkozunk. Az elektromágneses terek hatásának kitett munkavállalókról van szó. Szeretnénk, hogyha támogatnák az e-téren folytatott munkánkat. Tudnának-e némi indoklással szolgálni, hogy miért nem reagáltak e kérésünkre kedvezőbb módon? Második rendkívül fontos pont, amiről többen is beszéltek önök közül. Ez a képzések keretének a változása európai szinten. Az új képzettségek, amelyekre szükségünk van, különösen, ahogy önök is hangsúlyozták, az utolsó felszólaló különösen, a kapcsolata migráció európai szinten, illetve a képzettség között, tehát az e közötti kapcsolat annyira lényeges, hogy szeretnénk pontosabb információkat kapni erről. Hiszen egy oldalról dolgozunk a, az egységes munkavállalási engedélyről, az európai munkavállalók mobilitásáról, a migrációról, aztán más oldalról a képzettségek fejlődéséről, változásáról is. Tehát nagyon fontos, hogy elmélyült elemzéseket kapjunk e témában önöktől, és lehet, hogy a későbbiekben még mást is mondanék. Köszönöm most elnök asszony. Köszönöm, Szerkász úr, aztán pedig Bauer asszony fog szót kapni. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az ügynökségek és alapítványok igazgatóinak csak csatlakozni tudok ahhoz, amit a kolléganőm mondott. Nagyon sokat tesznek önök az integráció elmélyítéséért. A parlament a továbbiakban is szeretne önökkel nagyon jól együttműködni. Köszönöm az előadásokat, amiket most szóba hallottunk önöktől, és köszönöm az írásos anyagokat is. Kicsit eh, több időre lesz szükségünk, hogy tanulmányozzuk az írásos anyagokat, és majd ezután ismét tudunk kérdéseket feltenni. De néhány kérdést azért a szóbeli előadást meghallgatva is már fel tudok tenni valamennyikhöz intézem a kérdéseimet. Meglepett az, hogy milyen nagy eredményt sikerült elérni az indikátorokkal kapcsolatban. De a hatékonysági kritériumok kapcsán azt hiszem, a megszorításokkal, nehéz gazdasági helyzet meg fogja követelni, hogy még tovább javítsuk a hatékonyságot, az eredményességet, a költségek egyre fontosabb szerepet játszanak. Kérdezem önöktől, hogy vannak-e ilyen indikátorok, amivel ezt a költséghatékonyságot lehet mérni, és hogyha nem, akkor gondolkoznak -e ilyeneknek a kifejlesztésén. A frakciónkat talán a legjobban a következő kérdés érdekli, és most a Bilbao ügynökség vezetőjéhez fordulok. Ma délelőtt a Dán miniszterasszonynak is feltettem egy kérdést. Vannak olyan híresztelések, mi szerint az Európai Munkavédelmi Stratégia a válság miatt csak késedelemmel kerül majd megvalósításra. Hát ennek pont fordítva kellene történnie. Elhalasztják az új stratégiát, mint hallottuk, és a miniszter asszonytól azt hallottuk, hogy dolgoznak azon, hogy a megtervezett szemináriumot meg lehessen tartani. A stratégia szempontjából katasztrofális lenne egy ilyen késedelem. Talán ön többet tud erről, és ön is gondolom azon a véleményem van, hogy elengedhetetlenül szükségesek ezek a beruházások, hogy el tudjuk kerülni a visszalépéseket. Egy hasonló kérdést szeretnék feltenni, az kérdés irányultsága ugyanaz, de a bizottság által meghatározott kritériumokról szólva, ugye egy nagyon fontos feladat az bürokrácia csökkentése, a munkahelyi egészség és e, biztonság kapcsán is, a munkavédelem egész területén. Az európai stratégiának köszönhetően a tagállamok kezdtek dolgozgatni ezen, de szeretném tudni, hogy pontosan mi ennek a vitának a jelenlegi állása. Az élet több mindenből áll, nem csak a gazdaságban fontos az előrelépés, sokkal sokszínűbb ennél az élet. És különösen a kis és középvállalatok világában nagyon fontos ez, hiszen a KKV-kért minél többet kell tennünk. A CEDEFOK-hoz fordulok. Trabajo para que eh, la educación y el training. Tehát eh, eh, szakoktatás, szakképzés, továbbképzés Európában a CEDEFOP eh, ezen a területe, ezeken a területeken tevékenykedik. Azt hiszem, hogy sok ember számára szükségesé válik az átképzés, a továbbképzés. Kérdezem, hogy milyen beruházásokat tudnak előirányozni? Egyáltalán foglalkoznak-e ilyen kérdésekkel is? Menedes Valdes úrnak is szeretnék feltenni egy kérdést. Mi a helyzet a Eurofound adataival? Hogyan tükröződik ezekben az, az a szerkezet átalakítás, ami zajlik Európában? Ebben a szakbizottságban készül majd egy jelentés erről, aminek én leszek a jelentéstevője, az előadója. Lenne lehetőség arra, hogy elmenjek Dublinba önökhöz, eh, tehát eh, a Eurofundshoz, hogy megvitassuk azt, milyen elemzések, értékelések léteznek ezen a területen, tehát a szerkezet átalakítással kapcsolatban. Elég a technológiai változás is szeretném figyelembe venni a jelentésem elkészítésekor. És Van eh, úr beszélt arról, hogy a válság milyen különösen eh, nagymértékben sújtja a fiatalokat. Röviden beszélt ön erről, én még több információt szeretnék erről hallani, ha lehet, ha egy kicsit bővebben is eh, foglalkozna ezzel a kérdéskörrel. Torinóba már ellátogattunk, elutaztunk oda, és megbeszéléseket folytattunk. Elég sok nehézségünk volt ott az ottani infrastruktúrával kapcsolatban. Az önöknél dolgozó kutatók panaszkodtak arról, hogy nem igazán jók a munkakörülményeik, a kutatási infrastruktúra. Kérdezem, hogy azóta javult -e ez a helyzet, ugyanis valóban hát elég sajnálatos körülményeket tapasztaltunk tartunk. De mindenek ellenére azért azt látni lehetett, hogy nagyon fontos munkát végeznek. 11 országgal foglalkoznak a Torinoi Alapítványnál, és ez nagyon dicséretes. Végül még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni. Mi a helyzet az új parlamenttel, az új kormányjal kapcsolatban hogyan néz ki az együttműködés az arab országokkal? Úgy tűnik, hogy egy kicsit talán elfordult a figyelem itt Európában az arab tavasz óta. Bauer. Bauer asszony. Bajrasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három rövid kérdésem volna. Az első kettőt az Osához intézném, Sedlecsek asszonyhoz. Szeretném megkérdezni, amellett, hogy nagyra értékelem az, ezt a modern, új, olyra eszközt, az online kockázati jellemző eszközt, ez milyen nyelvi változatokban lesz hozzáférhető, mert úgy tűnik, hogy ez az eszköz akkor használható fel valóban, ha minden nyelven hozzáférhető. A második kérdésem. Tapasztalataink azt mutatják, mikor meglátogattuk a Bilbao intézetet, azt szültük le, olyan információt kaptunk, hogy annak ellenére, hogy ez, ez egy régi ügynökség, nem új, mégis nem tudtak megállapodni a székhely kérdésében. Nem tudom, hogy mi a helyzet. Értek el -e eredményt ezen a területen, a székhelyek kapcsolatban, és mit tehetünk? Ha nem tudtak még megállapodni, mit tehetünk mi? Van még egy rövid kérdésem a Eurofoundhoz. A kérdésem arra vonatkozik, hogy részt vesznek-e abban, hogy a roma stratégiát elemezzék, ellenőrizzék. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bach úr, utána Benarab Atu asszony, Bachos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok az érdekes eh, hozzászólásokért, és pár szót, eh, pár kérdést intéznék a szociális rendszerekkel kapcsolatban. Ugye a nyugdíjkort megemelik egyrészt, másrésztről megállapítható, hogy a munkahelyek az üzemekben idősebben munkavállalók számára különböző okokból kifolyólag nem állnak rendelkezésre. Tehát ebből a dilemmából nem tudunk még kilábalni, ezzel nézünk szembe. A második kérdés jelenleg arról szól a vita, hogy a munkanélküliség strukturális jellegű-e, hogy Európában egységesen, túlságosan a szolgáltatási ágazatra figyeltünk-e, vagy pedig ciklikus a munkanélküliség, hogy egy rövid recesszió után ismét konjunktúra lesz, fel, lendül a gazdaság, és több munkahely lesz, ami a midterm review-t illeti, ahol készült egy jelentés, a munkahelyi balesetvédelem és egészségvédelem területén azt látjuk, hogy nagyon sok a pszichológiai, pszichoszomatikus betegség, stressz, ugye bizonytalan vagy nem határozatlan idejű szerződésben dolgozóknál. A stressz tehát egy egyre fontosabb tényező. Nem tudom, hogy ezt így látják-e, hogyha 89-es keret irányelv átdolgozásával nem lehetne esetleg megnézni, nem lehetne esetleg figyelembe venni ezt az újfajta betegséget, a stressz okozta betegségeket beépíteni az új Benne Rabatú, köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdés lenne az első ügynökséghez. Szeretném megtudni, mi a helyzet az emberek egészségvédelmével a munkahelyen kívül? például a dadák, vagy az otthonról dolgozók egészségvédelmével mi a helyzet? A másik, hogy a különböző mm, izom és csont betegségek a TMS-ek esetében a kérdés az, tehát a, minden olyan helyen, ahol ismétlődő munkafázisok vannak, az a Torinoi Európai Szakézési Központhoz első kérdésem. Azt mondta az előbb, hogy a, be, a szakképzett bevándorlók nem jönnek Európába. Hova mennek akkor? Hova mennek? Az USA-ba, Kínába, máshova? Második kérdésem. Ugye beszéltek arról, hogy Tunéziával, a demokratikus folyamatokon átmenő országokkal, Egyiptommal kívánok szorosabban együttműködni az alaptavasz országaival. Mi helyzet a szociális védelemmel? Foglalkoznak-e a szociális védelem területén képzésekkel? Köszönöm szépen. Bulon úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a négy hozzászólót. Köszönöm szépen, hogy beszámoltak a tevékenységükről. Én egy horizontális kérdést tennék fel, az válaszol, aki tud. Méghozzá a kérdésem a szociális egyenlőtlenségekre vonatkozik. Ezek a egységes piacon, integrált piacon belül vannak ilyen egyenlőtlenségek? Az egyenlőtlenségek a szociális területén, az egészség területén, a szakképzés területén, a munka, munkakörülmények területén találhatóak. Aztán ugye nem is említeném a nyugdíjkorhatát és a nyugdíjat és a, a fizetést. A küldetésük során ezek az ügynökségek, az rendelkezésükre álló eszközök, az Európász, az EURES, a Progress, stb. eszközök eh, kapcsán ugye úgy érezzük, hogy ez az egyenlőtlenség fékezte a növekedést. Megnézték -e ezeket a jelenségeket közelebbről? Történt -e elemzés? Megmérték-e? Hogy, vagy megnézték-e, hogy a rendelkezés álló eszközök Mm, segítik ezt a kérdést megoldani. Ezt eh, próbáltam a Dán miniszterhez eh, ezt a kérdést feltenni a eh, konvergencia kapcsán. Sajnos nem jutottam szó, előtt sokan voltunk, ezért most teszem fel a kérdést. A szakbizottság egy jelentést készít majd, amely az innovációhoz és szociális változásokhoz kapcsolódik a munka munkahelyekkel, a foglalkoztatásokkal kívánunk foglalkozni ezen a területen. Ezen jelentés kapcsán szeretném megtudni, hogy az ügynökségeknek vannak-e javaslataik, hogy hogyan lehetne a munkahelyek, a foglalkoztatás javítása szempontjából figyelembe venni ezeket az innovációkat, szociális változásokat és nagyobb szociális kohéziót elérni. Na már most, hát azt akartam javasolni, hogy ugyanabban a sorrendben kezdjük újra a válaszadást, mert úgy gondolom, hogy a négy ügynökség és alapítványi igazgatót mindannyiukat megszólították. Válaszhatna, válaszolhatnának így a nekik szóló kérdésekre. Krista Szeldacseknek adom meg, tehát el, először a szót. Köszönöm szépen! az elektromágneses terekkel kezdeném. Úgy gondolom, hogy ez nem az én időm alatt volt, de persze tudom, hogy nagyon sok kérdést kaptunk az elektromágneses terek egészségre és biztonságra vonatkozó hatásáról, amire kötelességünk van, és amit remélhetőleg meg is fogunk tenni, bár látom, hogy sokkal több információt kell szolgáltatnunk még önöknek, mi arról tudunk információt szolgáltatni, amit a legfrissebb kutatásokból derül ki, illetve a bizonyíték alapú kutatásokról tudunk adatokat adni. Azt hiszem, hogy ezek az adatok megvannak, tehát nem óriási erőfeszítésekkel új kutatásokat kell beindítani, hanem inkább az ügynökségnek a jelenleg meglévő adatokat kell összegyűjtenie és átadnia. De talán esetleg van egy kis félreértés, mert hiszen úgy gondolom, hogy ez a kérés az én igazgatói kinevezésem előtt érkezett, tehát mi ezt politikai módon nem értékeljük. Mi semleges módon adjuk át a meglévő adatokat, illetve azokat az adatokat, amelyek a létező megtörtént mérésekből lettek leszűrve, amelyek, illetve azokról a gyakorlati tapasztalatokról és megoldásokról, amelyeket munkahelyek szintjén megvalósítottak, vagy tagállamok szintjén. Több tagállammal is együttműködtem már, viszont a kutatás interpretációja és a kutatások eredménye tagállamonként nagyon gyakran eltér és nem a mi feladatunk, hogy döntsünk, és nem is e, megengedett számunkra, hogy politikai szempontból, vagy a politikai tevékenységeket és a kutatásra adott válaszokat bármilyen módon értékeljük. De persze, ha van még feladatunk, akkor az a meglévő információ önöknek való átadása, hogy segítsen a vitában, illetve a döntéshozatalban önöknek. A következő pont hogy gondolkozunk el a megszorítási politikák ügynökségekre gyakorolt hatásának a mutatóin. Igen, azt hiszem, hogy egy jó példa az ügynökségek hálózata erre. Nagyon szorosan együttműködve megpróbáljuk javítani az ügynökségek munkáját. Például kigondolni egy közös képzési lehetőséget, amelyet több ügynökség is felhasználhatna, de más területeken is próbálunk együttműködni, és így csökkenteni az administratív közigazgatási terheket, amelyek az egyes ügynökségek vállán nyugszanak. Az Európai Stratégia munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén, amikor az ügynökségben elkezdtem a munkát, az első gondolat az volt, és úgy indítottuk be a stratégiánkat is, hogy együtt kell működni az Európai Bizottsággal, és együtt kell az európai stratégiát kidolgozni a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén. Párbeszédet folytattunk a bizottsággal, és azt hiszem, hogy meg is egyeztünk abban, hogy ezt így fogjuk csinálni, és a lehető legtöbb támogatást nyújtjuk és kapjuk. A Bilbaói ügynökség határideje 2013 vége volt, de ebben az igazgató tanács állapodott meg, de most érdemes tükrözni azt, hogy a bizottság a saját stratégiájuk határidejét kitolta. Tehát mi is a saját határidőnket ehhez hozzá fogjuk igazítani a mi stratégiánk és az európai stratégia tehát egyszerre jöjjön ki. De mindenképpen támogatjuk ezt a munkát, és hát egy ilyen gazdasági nyomás alatt kell dolgoznunk az új stratégia kidolgozásában. A következő kérdés a munkahelyi biztonsági és egészségvédelem gazdasági hatásairól szólt. 2012-ben elkezdünk gondolkozni azon, hogy információt tudjunk nyújtani arról, hogy munkahelyi céges szinten hogyan lehet például az átstruktúrálási szerkezetátalakítási folyamatban eszközöket felhasználni a vállalatoknak arra, hogy szociális módon konkrét eszközök felhasználásával reagáljanak ezekre az igényekre. Európai szinten is jelzés érkezett, hogy a struktúraváltásokra nagyon preventív és szociális módon kell reagálniuk a vállalatoknak. Az online interaktív kockázatfelmérési eszköz ez már kilenc nyelven elérhető, és folyik a több nyelvre való lefordítás is, amennyire lehetséges. Talán a dokumentumban olvasták, hogy jelen pillanatban majdnem 17 tagállam használja már ezt, vagy nagyon érdeklődik ez iránt. Máltáról érkeztem haza tegnap, ők is megállapodást kötöttek velünk abban, arról vonatkozóak, hogy felhasználják, és ők is jelentős feladatokat vállalnak a fordításban. Aztán a székhelyre vonatkozó megállapodással kapcsolatban az első vitákat a baszk kormányzattal folytattuk, hogy támogatást nyújtsanak nekünk a székelyre vonatkozó megállapodás tekintetében. Nagyon pozitív visszajelzést kaptunk tőlük. A Bilbaói ügynökség megfelelően működik, és szeretnének támogatni minket, de konkrét választ még nem kaptunk. Tehát ez azt jelenti, hogy pénzügyi támogatást még nem kaptunk, csak jelezték azt, hogy talán rendelkezésünkre bocsájtanának Bilbaóban egy épületet, de jelen pillanatban még semmi konkrétumról nem tudok beszámolni. Februárban az új spanyol kormányjal Madridban fogunk tárgyalni, és őket is megkérjük, hogy támogassák bennünket a székére vonatkozó megállapodás tekintetében, és a Bilbao ügynökségnek pénzügyi támogatást is nyújtsanak, át majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Az idősödő munkavállalók, csak jelezném, hogy tavaly elkezdtünk több tájékoztatást kidolgozni a 2012-es aktív időskor évére. Az idősödő munkavállalók vállalati szinten az egyik fő terület, amelyen folytatjuk a munkát, például a igyekszünk azt vizsgálni, hogy hogyan lehet a munkahelyeket az idősödő emberek igényeihez hozzáigazítani, hogyan lehet olyan instrumentumokat, eszközöket bevezetni, amelyek a nagyon sokszínű társadalom különböző igényeire reagálnak. És most már a vezetéssel, a részvétellel megkezdtük a kapcsolatfelvételt, a kül- nagyon sokszínű munkaerő vállalati szinten szintén egy olyan problémakör, amivel foglalkozunk. Aztán a munka szociális aspektusa. Természetesen felméréseink között például az SNR felmérés is azt mutatta, hogy a vállalatokban, a pszicho, vállalatokon belül növekszik a pszichoszociális kockázatok mennyisége szinte minden ágazatban. Persze erre is reagálunk már most, abban a kampányban, ami a vezetésre és részvételre vonatkozik. Ez egy nagyon fontos aspektusa a munkánknak egy oldalról, hogy tudatosítsuk a problémát, más oldalról, hogy megoldás lehetőségeket nyújtsunk, szakpolitikákat, stratégiákat minden szinten, és bizonyára tudják, hogy 2013-14-ben egy kampányt kezdünk majd a pszichoszociális kockázatokról. Már is elkezdtük az információs csomagok előkészítését, és együttműködünk partnereinkkel olyan ügyekben, amelyek révén talán javítani lehet a helyzetet. Nem tudom, hogy az irányelv módosítása, 89-ből származó irányelv módosítása sokat segíte, de hát mi azt látjuk, hogy egy oldalról hiányzik az információ, ez azt jelenti, hogy a tájékoztatás egy óriási, de nagyon fontos feladat más oldalról. A különösen a kis és középvállalkozásoknak gyakorlati eszközöket is kell adni, amelyek segítségével ezeket az ügyeket kezelni tudják együttműködésben a szakszervezetekkel, az alkalmazottakkal. Azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segíthetne. Aztán a következő kérdés, a munkavállalók egészségének a változása, különösen otthon. Ez nem a Bilbao ügynökség feladatkörébe tartozik, hogy ezt vizsgáljuk, de indirekt módon kapunk erre vonatkozó információt is. Például, amikor a nők egészségével foglalkozunk, akkor természetesen érintjük azt az aspektust is, hogy a nők nagyon gyakran dolgoznak otthon is, és ennek milyen hatása van az egészségükre, nagyon gyakran sokkal magasabb, sokkal komolyabb hatása van az egészségükre az otthoni munkának, mint a munkahelyre járó férfiaknak, amilyen hatása jár a munkahelyre járás az egészségére. de általánosságban a vállalati munkaerő egészségének a vizsgálatával kell, hogy foglalkozzunk. Dokumentumunkból is kiderül, hogy folyamatos történet a TMS, azaz az izom és csont betegségek kérdésköre. Az SNL projektbe is bevettük ezt. Egy publikáció a vállalati szintű problémával foglalkozik, amit ezek a betegségek jelentenek. Azt is vizsgáljuk, hogy az egészségre ilyen módon gyakorolt hatásokat hogyan lehet elkerülni. Az egyik nagyon fontos hatás az az ismétlődő munka, és mi nekünk is feladatunk az, hogy megfelelő információt nyújtsunk arról, hogy az ilyen rossz ergonómiai helyzetet különböző vállalatokban hogy lehet elkerülni, amely ilyen izom- és csontbetegségekhez vezethet. Bocsánat, hogy félbeszakítom, hogy az elnök asszony de muszáj befejeznie, és az előadó be is fejezi, mert azt mondja, hogy nagyjából ennyit szeretett volna elmondani. Try to be short. Rövid lesz. Megpróbálok rövid lenni. Ami a migrációs politika és a e, kvalifikációs keret összefüggését illeti, ne felejtsük meg, e, hogy e, a képzettség megszerzésekor nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a migránsok, a bevándorlók milyen sok készséggel rendelkeznek, és, ezeket, és képzettséggel is, csak ezeket éppen érvényesíteni kell. Ha azt kérdezi, hogy ez a munkánk része, igen. És február végén elkészítünk majd egy tájékoztató anyagot, négy év kutató munkáját fogjuk összegezni, és ebben foglalkozunk majd a migrációval is. Egy nagyon fontos kérdés, természetesen amihez még nem rendeltünk hozzá forrásokat, az idősödés kérdésköre. Egyrészt bizonyos készségekre van szükségük az idősebbeknek is, hiszen hogyha azt akarjuk, hogy tovább dolgozzanak az idősek, akkor fel kell frissíteni a tudásukat, a készségeiket, de őket pont az ilyen emberekhez jutunk el a legnehezebben, akiknek szüksége lenne az ilyen támogatásra, amelynek része az, hogy különböző moduláris rendszereket alkalmazunk, hiszen eltérő feltételek, körülmények közül érkeznek az emberek. Van ennek egy pénzügyi vonatkozása is, és az átmenetekre is kell megoldást találni. Feltettek egy kérdést az otthoni szolgáltatásokkal kapcsolatban. Nos, az idősödés problémája egy mega tendencia. Sok szükséglet igény változni fog emiatt és tudjuk, hogy sok kutatómunkát végeznek például Franciaországban azzal kapcsolatban, hogy otthon hogyan lehetne foglalkoztatni az embereket. Ez az egyik leggyorsabban növekedő terület egyébként, és a jövőben is nagyon sok munkahelyet lehet létrehozni ilyen formában, hogyha megfelelő képzést kapnak az emberek, hogyha elismerjük az ilyen otthonról végzett munkát. Jelenleg ez az egyik legnagyobb probléma, hogy ezek nem kerülnek be a formalizált rendszerekbe, és ezért nem ismerik el az ilyen tevékenységeket. Én szociális különbségekre is rákérdeztek, hát ilyen mi konkrétan nem foglalkozunk, de ami a szakoktatás szakképzést illeti, és általánosságban is az oktatást, biztosítani kell a mindenki számára a hozzáférést az oktatás képzés rendszeréhez. Ehhez társul az aktív polgári öntudat kialakításának a szükségessége. Volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy lehet-e még megtakarítaniuk az ügynökségeknek. Igen, hát ilyen lehetőség mindig van, és ezeket maximálisan igyekszünk kihasználni. Hogy mondjak néhány példát. A CEDEFOP-nál Tavaly például öten folyamatosan valahol misszióban jártak. Ezek költségesek, különösen mondjuk Tesszalonikből kell utazni, ezért Először is megpróbálunk meg, meg visszafogni a költségeket, korlátozásokat léptetünk életbe. Másrészt pedig vizsgáljuk azt is, hogy lehetne lecsökkenteni a missziók számát, és helyettesíteni ezeket az utazásokat videokonferenciákkal, egyebekkel egyre inkább elmozdulunk az elektronikus kommunikáció és az elektronikus kiadványok felé, mert ezek olcsóbbak. De természetesen azért óvnék attól, hogy eltúlozzuk a takarékoskodási lehetőségeinket, hiszen azért eleget kell tennünk a feladatainknak, időnként nagyon súlyos administratív terheket kell felvállalnunk, adatvédelmi megfontolásokat is figyelembe kell vennünk, ami sokszor költségnövelő tényező. Köszönöm. Köszönöm. Először Kárkász képviselőnek válaszolnék, és hát miután spanyolul tette fel a kérdést, én is spanyolul válaszolok. Szárkász úr egy általános kérdést tett fel az indikátorokra vonatkozóan, és a munka hatékonyságára vonatkozóan. Valamennyien tudjuk, hogy költség, minden költségvetésben takarékoskodni kell, és egyre szükösebbek a források. 20 millió eurós a költségvetésünk, kb. 100-an dolgoznak az ügynökségnél, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért jelentősek az eredményeink. Hogyha benchmarkingról beszélünk, a számvevőszék is reagált Eh, erre, tehát hogyha összehasonlítjuk a különböző intézmények működésének a hatékonyságát, a költék, költség hatékonyságát, akkor azt hiszem, hogy elég jól kerülünk ki ebből az összehasonlításból. A költségvetésünk egy 20%-át fordítjuk kommunikációra, kutatásra, és ez egy fontos feladatunk is. Három megfigyelő központ végez különböző felméréseket Európában, ez 43 át emészti fel a költségvetésünknek és hát ez tulajdonképpen a tevékenységünk oroszlán részének mondható. Márkász úr arra is rákérdezett, hogy az rákérdezett arra, hogy a munkahelyek nincsenek-e veszélyben a miatt, hogy nagyon sok a szerkezeti változás a munkaerőpiacon, és hogy próbálunk-e tenni valamit ez ellen. A globalizációs alap számos esetben segítséget nyújthat a globalizáció miatt elbocsájtottaknak valóban, hogyha tömeges elbocsátásokról van szó, akkor lehet a globalizációs alaphoz fordulni és támogatást kapni. A tömeges elbocsájtásokkal többet tudnánk foglalkozni, hogyha egy erre vonatkozó konkrét mandátumot vagy felhatalmazást kapnánk. Nagyon örülnénk annak is, hogyha üdvözölhetnénk önöket. Ön kérdezte, hogy lehetőség lenne arra, hogy ellátogasson hozzánk Dublinba. Hát mindig örülünk annak, hogyha a parlamenttől valakit üdvözölhetünk az alapítványnál. Azt hiszem, hogy a szociális hatások, a politikai intézkedések szociális hatásaival behatóan kell foglalkozunk, ilyen értékeléseket készítünk, és dolgozunk azon is, hogy hogyan lehet a legjobban a hatékonysági kritériumokat értékelni. Elhangzott egy kérdés, a roma stratégiát értékeljük-e? Nos, a romák élethelyzetével kapcsolatos megbízást megkaptuk a Szankó főigazgatóságtól és a bizottságtól. Együttműködünk egy Bécsi alapítványjal, hiszen tulajdonképpen ez az az, az, az, az ügynökség, amely a fő illetékes szereplő ebben a történetben. Az Európai alapítvány élet és munkakörülmények javításáért eh, dolgozik, valamennyi munkavállaló érdekében számos elemzést eh, készítünk. Vizsgáljuk azt is, hogy az egyes cégek, vállalatok szintjén milyen intézkedéseket eh, hoznak, megpróbálunk minél jobb jobb munkakörülményekért tenni valamit. Foglalkoznunk kell az idősödő munkavállalók problémájával is. is going to eh, try to make that analysis. 2011-ben monitoroztuk Világossá vált az, hogy a korábban létező munkahelyek közül nagyon sok megszűnt, számos strukturális problémát látunk a munkaerőpiacon. Szükség van arra, hogy átképezzük azokat a munkavállalókat, akiknek a munkahelyei megszűntek, mert valahol máshol kell akkor munkást találniuk, de ez majd a jövőre lesz egy fontos feladatunk. A szociális különbségekről igazából már beszéltem, hogy mi ezzel konkrétan most nem foglalkozunk, de látjuk, egyfajta tendenciát, egyre inkább jól fizetett munkahely szűnik meg, és inkább elmozdulás van az alacsony fizetési kategóriákban. Számos országban van ilyen, megfigyelhető ilyen átalakulás, és az Európai Életminőségi Felmérés harmadik hullámát készítettük el, jól látszanak a tendenciák, és látszik az is, hogy az alapvető szolgáltatások területén, vagy az életkörülmények területén milyen elmozdulások vannak. Idén teszik majd közé először a felmérés eredményeit, és jövőre azt tervezzük, hogy a felmérés elemzéseit még külön értékeljük. Köszönöm szépen, igyekszem rövide fogni válaszomat. Az első kérdés az ügynökségek kapcsán felmerült. Az Európai Számvevőszék megnéz, hogy milyen költséghatékonysági mutatói vannak az ügynökségek azt hiszem, hogy minden kritériumnak megfelelünk, amelyet a benchmarking szempontjából kidolgoztak. Mi azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne a mi házunk táján a hatékonyságot növelni. Egy olyan rendszerünk van, amely teljesítmény és minőségmenedzsmenttel foglalkozik. Megnézzünk minden olyan területet, ahol meg tudnánk takarítani bizonyos forrásokat. Van ez az aggodalmunk, és az igazgató tanácssal együtt egy elemzés készítünk márciusban az ETF igazgatási költségeit illetően. Tavaly már készítettünk output-orientált költségelemzést. Általában megnézzük, hogy milyen eredményt kell elérnünk az adott évben, de ahogy önök is kiemelték, nem elég mennyiségi jelentéseket készíteni, szükség van minőségre is, a minőség felülvizsgálatára. Ami az infrastruktúránkat illeti, nincsenek újabb híreim, az olasz hatóságokkal még nem született meg a szerződés, január eleje óta nincs még szerződésünk, sok ígéretet kaptunk, Optimisták maradunk. Ugye a remény hal meg utoljára. Remélem, 2012-ben is folytathatjuk a munkánkat. Tegnap eh, az illetékes bizottság, az illetékes biztos azt kérte tőlünk, hogy nézzük át a tevékenységünket, és remélem, hogy az Európai Parlament pénteken ugye küld egy kis látogató delegációt, és remélem, hogy önök együtt tudunk majd javítani a munkánk minőségén. A dél-mediterrán térségben az új kormányok felállásával már elkezdtük az együttműködést, mint mindenütt. Egy új kormány el akar térni a korábbi kormányoktól, de hál' Istennek az oktatás, képzés, foglalkoztatás kulcsfontosságúak maradnak, az utcákon vannak még az állampolgárok, munkát keresnek. Az emberek szociális és gazdasági perspektívákra várnak. Tunéziában megerősítették azt, hogy folytassuk a munkánkat. Egyiptomban a helyzet nagyon más. Márciusban lesz egy missziónk oda. A kormány elfogadta, hogy folytassuk ezt a munkát, de még nem tudják, hogy pontosan milyen módon haladjunk a marokkok kapcsán. A választásokat követően nem sok minden változott, a kormányon belül vannak új hatáskörök. A király azt kérte tavaly, hogy legyen egy új szakképzési oktatási stratégia. Libia esetében azt kell mondjam, munkaprogramunk még egyszer módosításra kerül, mert eh, Líbia nem szerepel a portfólióban, de bizony bizottság azt kérte, hogy kezdjük meg a munkánkat Líbiával közösen. Kevesebből többet kihozni ez a mottunk. Nem lesz több forrás, amely rendelkezésünkre, de megoldást keresünk, erre készek vagyunk, és remélhetőleg Líbia is élvezi továbbra is az európai támogatást ami a migrációt illeti, a bevándorlást, mely a bevándorlók első számú célállomása. Oroszországban, Oroszországban mennek a keleti országok, a dél-mediterránból pedig az öbölmenti országokba mennek. További információkat szívesen közzéteszünk ami a készségmigrációt illeti, vagy képesítés migrációt, ami fontos, hogy elmondjuk azt, hogy igazából nagyon fontos a tehetség vonzása. Más kontinensek már ezt megkezdték. A legjobban képesített szakemberek számára kellene vonzóvá tenni a kontinensünket. Sokat teszünk a bevándorlás előkészítése kapcsán. Reméljük, hogy a legjobb képesítése rendelkezők jönnek mostantól fogva majd Európába. A német kormánynak is volt egy ilyen kezdeményezése, ami a szociális egyenlőtlenségeket illeti. Mi ezt megnézzük a külső dimenziók szempontjából. Idén is elvégezzük ezt az elemzést, és meg akarjuk tudni, hogy ezek a partner országok tényleg eh, úgy gondoljuk, nem csak a gazdasági konvergenciára, hanem a szociális konvergenciára is törekedniük kell. A munkánkban a szociális védelem nagyon fontos, az egész európai dossziét elviszük. Remélem válaszoltam a kérdéseikre. Köszönöm szépen! Sajnálatos módon véget ér ez az eszmecsere, nagyon érdekes, kicsit formális, tisztában vagyok ezzel, de hát ez már termé- dolog természetéből adódik. Remélem, hogy lesz más lehetőségünk eszmecserére az év során, az önök kezdeményezésére, vagy más formában. Remélem, hogy lesz lehetőségünk eszmét és tapasztalatot cserélni. És hogyha önök kezdeményeznek, akkor mi ugyanolyan feltételek mellett, önök mellett állunk, mint tavaly, és amúgy a delegációnk ellátogat majd a Torinói Alapítványhoz, és a Tesszaloniki Központba is. És hogy kiegy, kiegyensúlyozott legyen a helyzet, én fogom vezetni a torinói delegációt, Tesszalonikibe pedig egy másik delegáció vezetőt jelölünk ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és remélem, hogy ezen az alapon jól tudunk együttműködni 2012-ben is. És talán tisztázni kellene a bizottsággal, hogy parlamentként, hogyan tudunk mi közvetlenebbül mobilizálni a mi igényeink alapján. Mert tavaly már beszéltünk erről. az, hogy ha megnézem a hatás kérdését, a megszorító intézkedések eh, hatását a foglalkoztatásra, a képzésre, mindenfajta politikai véleményformálás nélkül, vagy előítelet nélkül, azt gondolom, hogy itt egy kapcsolatot meg kellene erősíteni talán. A munkaprogramunk, az, pontosan az önök munkaprogramja 2012-re nagyon hasznos perspektívát válasz, vázol fel az a kapcsolatban, hogy mit tehetünk közösen. Nos, akkor ezt a napi rendi pontot kipipálhatjuk, most pedig a 19-es napi rendi pont kapcsán Cimmer asszony kapja meg a szót, hogy megnézzük vélemény tervezetét, amely férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáját egyenlő díjazás biztosító elv alkalmazásáról szól. Ezt a véleménytervezetet eljutatjuk a Nőjogi Bizottsághoz, ahol Bauer Editta jelentéstevő Cimmer asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan napirendi ponttal kezdünk foglalkozni, amelyel a szakbizottság már többször is foglalkozott a jogalkotási ciklusban. Egyenlő bérezés a témánk, és eh, amióta utoljára megvitattuk ezt a kérdéskört, és eh, a szakbizottságunk elkészítette a véleményét, sajnos nem történt előrehaladás. Ez a háttere annak, amiért úgy döntöttük, hogy egy eh, új véleményt készít a szakbizottságunk erről a témáról. Az alapelv egyenlőértékű munkáért egyenlő díjazás, ez az európai szerződésben is lefektetette alapelv, és 1975 óta létezik már ez az alapelv. Mégis különösen az elmúlt években a nők és férfiak bére közötti különbség, az úgynevezett bérszakadék alig változott. A javaslatban rögtön az első pontban bírálom azt, hogy a bizottság a 2008. novemberi EP eh, e állásfoglalással nem foglalkozott eh, megfelelően, a 2012-es munkaprogramban sem eh, tervez a bizottság konkrét eh, lépéseket. Az Európai Unióban, a 27 eh, tagállamban a nők általában 17,5%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak, még a magasan kvalifi- magas kvalifikációt igénylő állásokban is ez a helyzet. Az én hazámban, Németországban a felsőfokú végzettséggel rendelkező nők és férfiak fizetésének a különbsége kb. 23 százalék. Az egyenlőtlen javadalmazásnak kihatása van az időskorban, hiszen alacsonyabb a nyugdíja is annak, aki kevesebbet keresett aktív éveiben. 16, a férfiak 16 százalékát fenyegeti a szegénység nyugdíjas korukban, a nőknél ez az arány 22%. Teljesen világos az a szempont is, hogy milyen különbségek vannak. A felügyelőbizottságokban a nők nagyon súlyosan alulreprezentáltak, mindössze 10%-a a tagoknak nő. A bérkülönbségek okainak a taglalás, taglalásakor még több tényezőre rávilágítok. Bizonyos tanulmányok szerint a bér különbsége kétharmadának az oka nemek közötti hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció, azaz férfi kollégákat egyszerűen magasabb bérkategóriába sorolják ugyanazért a munkáért, de van közvetett diszkrimináció is, például olyan, hogy az idő tenni, rugalmasságot, a, mondjuk a szokványos munkaidőn kívüli munkát plusz javadalmazással értékelik. A nők ilyen szempontból kevésbé rugalmasak, hiszen otthon több a feladatuk, és emiatt sokszor alacsonyabb bért fizetést kapnak. A szociális foglalkozásokban több a nő, a jobban fizetett műszaki területeken több a férfi, tehát a különböző Eh, ez a, ez a horizontális különválasztás is eh, negatív következményekkel jár, és hát a nők eh, nagyon ritkán töltenek be vezető pozíciót. A részmunkában dolgozók aránya, dolgozók között is nagyobb arányban találunk nőket, és a legtöbb tagállamban egyszerűen nincs elég gyermekgondozási intézmény, bölcsőde, óvoda, ennek megint csak a nők kiszák meg a levét. Éppen ezért teszünk egy, kidolgoztunk egy ajánlást, kérjük az illetékes nőügyi bizottságot, hogy majd az ő véleményébe vegye fel ezt az ajánlást, illetve ezeket az ajánlásokat és ezt követően az állásfoglalás mellékletébe is kerüljenek be a mi javaslataink. Mit is követelünk? Elsősorban azt, hogy jogi és törvényi és nem törvényi alapú intézkedéseket is hozzanak meg a bérszakadék csökkentése érdekében, le kell küzdeni a különböző sztereotípiákat már a szakma foglalkozás megválasztásakor is, Emellett az a véleményem, hogy új statisztikákra is szükség van, és ezek eh, koherensen összehasonlítható, nem specifikus eh, statisztikák kell, hogy legyenek. A munka a bérszakadék eh, nem szabad, eh, hogy csak a bruttó eh, órabérek alapján kerüljön kiszámításra, hanem más indikátorokat is figyelembe kell venni, például a bónusz kifizetéseket, vagy ehhez hasonlókat, hiszen itt is ez is világosabbá teszi a nagyon nagy különbségeket. A bizottság intézkedéseihez partnerek kellenek. Szerintem a szociális partnereket a korábbinál sokkal jobban be kell vonni a munkába, azután helyi regionális szinten működő esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteket is ők is fontos partnerek, egyetemeket, különböző intézményeket, ahol ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, ezek, őket mind jobban be kell vonni a közös munkába, és jogilag kötelező szabályokat kell megalkotnunk, ilyen módon hatékonyan a valóságban is meg kell valósítani az egyelő érték munkáját, egyelő bért, alapelvet, biztosítanunk kell, hogy ez minden tagállamban megtörténjen stratégiák és konkrét intézkedések elegyéről beszélünk a gender mainstreaming elvének a kapcsán, illetve konkrétan, amikor arról beszélünk, hogy ezt a nemek nemi alapú bérszakadékot meg kell szüntetni, vagy csökkenteni kell. Ennek fontos eleme megfelelő adó és nyugdíjpolitika, azután a közbeszerzéseknél is ki lehetne kényszeríteni azt, hogy azonos bért fizessenek férfiaknak és nőknek. Több tagállamban már folynak a viták ezekről a kérdésekről, és jó lenne, hogyha egy minőségi tanúsítvány rendszerét is be lehetne vezetni. A sem bevezetett nők is vitatárgyát alkothatja ezzel is csökkenteni lehetne a bérben, a jövedelemben megmutatkozó különbségeket. Norvégia az egyetlen olyan ország, ahol a nők kvótának köszönhetően kiegyensúlyozott a nemek aránya a tőzsdén jegyzett vállalatok felügyelő bizottságában 58% a férfi, 42 a nő, tehát Európában azért el kell ismernünk az EU-ban, hogy egy EU kívüli országot kell példaképünknek tekintenünk. Még egy kérdést szeretnék felvetni, erről is érdemes lenne vitatkoznunk, vagy eszmét cserélnünk. A kérdés az, hogy az Európai Unióban elfogadott flexicurity, rugalmas biztonság koncepció milyen hatást gyakorol a nemi alapú bérszakadékra, a gender pay gapre, ezt meg kell vizsgálnunk. Azt is érdemes vizsgálni, hogy a flexicurity koncepció és a diszkrimináció megszüntetése között milyen a kapcsolat, azt hiszem, hogy ez is egy nagyon érdekes vizsgálattárgya lehetne. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Megpróbálom. Skirzdeska? Asszony, remélem jól ejtettem. És utána ezt rá asszony. Köszönöm szépen. Nagyon jól ejtette ki a nevemet, ami borzasztó nehéz kiejteni. Köszönöm a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani Cimer asszonynak, amiért egy nagyon koherens és kiegyensúlyozott véleményt fogalmazott meg. A nők és férfiak bére közötti különbség, noha ugyanazt az értéket hozzák létre, ugyanazt a munkát végzik, a különbség megmaradt, és nem csökkent az elmúlt években. Bizonyos vélemények szerint a szankciók a vállalkozások számára, vállalatok számára, ahol a diszkrimináció megvalósult, nem hozott eredményt. A nők alacsony bérezése megmaradt a társadalmi sztereotípiáknak köszönhetően, az örökletes sztereotípiáknak köszönhetően. A vállalatokat megkérdezve azt tapasztaljuk, hogy kevésbé értékelik a nők munkáját, mint a férfiakáit. A vállalatok kevésbé termékenynek, kevésbé produktívnak tartják őket, ezért nagyon világos normákra van szükség a női és férfi munka hatékonyságának a mérésére, hogy ezeket az előítéleket el tudjuk törülni. Az Európai Bizottság képviselőtől, hogyha itt van a teremben, azt szeretném kérni, hogy mutassa be a szociális kampánynak az eredményeit, amit 2010-ben a tagállamokban az Európai Bizottság hajtott végre, és amelynek a célja az volt, hogy nem csak azoknál a vállalatoknál, ahol szinte tudatalanul diszkriminációt alkalmaznak, hanem azoknál, hanem a széles társadalmi környezetben is próbálják meg bemutatni ezt a problémát illetve mutassanak be olyan modelleket, olyan kiegyensúlyozott, igazságos és objektív megközelítést a munkavállalókkal szemben, amit értékelendőnek tartanánk. Címer asszony munkájával kapcsolatban az, ahogy a véleményében az elején a rugalmas biztonságról beszél, kifejti, hogy ez a nők és férfiak bérezése közötti különbségben folytatott küzdelemnek nem jó eszköze. A hatodik pontban megjelenik az az elv, hogy társ felelősségről van szó. Nagyon fontos a férfiakat is bevonni a háztartási feladatokba, illetve a gyerekek gondol- gondozásába de az a véleményem, hogy a családokra kell bízni, hogy válasszák ki azt a modellt, ami az ő igényeiknek legjobban megfelel, és nem szabad rájuk erőltetni például a hagyományos munkamegosztás elvetését, hogyha ők ezt nem szeretnék. Cimer asszony támogatja azt, hogy a fizetések alakulását folyamatosan nyomon kövessük. Ez nyújtana átláthatóságot. Nagyon gyakran maguk a nők sem tudják azt, hogy férfi kollégáik, akik ugyan az asztalnál ülnek, és ugyanazt a munkát végzik, több bért kapnak ugyanazért a munkáját, mint női társaik. A jogszabályalkotási kezdeményezéseket a tagállamoknak is érdemes bemutatni, Cimmerman, Cimmer asszony erről beszélt, és ez is jó ötlet. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy megszüntessük a tisztességtelen fizetési gyakorlatokat, különösen a nők esetében. Végül hogyha a munkavállalókról és a bérezésükről beszélünk, akkor nem szabad elfelejteni a családi vállalkozások kérdését sem. Itt az a helyzet áll elő, hogy nem csak a fizetések között van egyenlőtlenség, hanem gyakorlatilag hiányzik is az elkülönülő fizetés a házastársak számára, és ez olyan helyzethez vezethet, például a nyugdíj vagy a társadalombiztosítás esetén, amik óriási egyenlőtlenségeket szül. Felhívnám a javasolt, ugyanazért a munkáért javasolt ugyanolyan fizetés kívánságának az előírására, és nem a nőktől eltérő pozíciót betöltő férfiak fizetésének a csökkentését látom megoldásnak. Nagyon jó Bauer asszony jelentése, amit 2008-ban e témában elfogadtunk, és remélem, hogy most az Európai Bizottság végre a véleményünkben foglalt ajánlásokat végre is hajtja, hogy javítson a helyzeten. Köszönöm Esztreja asszony, és aztán Monbir asszony kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Cimmer asszonynak szeretnék gratulálni. Szerintem nagyon jó munkát végzett. Ez a vélemény tervezett, a legfontosabb elemeket emeli ki. Kiváltképpen azt mondja, hogy a nők és férfiak közötti fizetésbeli különbségeknél arról is szó van, hogy a munkát és a családot hogyan lehet összeegyeztetni, és természetesen Emögött még azért vannak a nemekkel kapcsolatos előítéletek is, amelyeknek szerepe itt is megfigyelhető. Az egésznek eh, negatív kihatása is van egy éven, egy életen keresztül, amikor eltérőek a fizetések. Kiváltképpen, amikor a nőről van szó, aki nyugdíjba vonul. Nos, hát ott ez a fizetésbeli különbség igen jelentős. Az elmúlt időkben az a helyzet, hogy ellentétben más ágazatokkal, talán ezen a területen nem történt előrelépés. 2005-ben az átlag 15% sem volt. Mármint a különbség a átlaga. Most 17,5% a nők és férfiak közötti fizetési különbség átlaga. Vannak olyan tagállamok, ahol 30% a különbség a nők és férfiak fizetések között. Azt hiszem, hogy ez valóban súlyos probléma. Nagyon sokszor, sok helyen beszéltünk már erről. Ez oda vezet, hogy a nők gyakorlatilag egy évben két hónappal többet kell dolgozzanak, hogy ugyanannyit keressenek a adott éve, mint a férfi társaik idén márciusban szimbolikusan hivatkozunk is majd erre a tényre. Nos, ami a fizetésbeli különbségeket illeti, a nők a munkaerőpiacban kevésbé vesznek részt, vagy kevesebb az arányuk, mint a férfiaknak. Amikor a szociális igazságosságról van szó, amikor a nemek közötti egyenlőségről van szó, akkor ennek a fizetés és bérbeli különbségnek vannak gazdasági kihatása is. Mert eh, a nők 10%-kal kisebb mértékben veszik ki részüket a munkaerőpiacból, mint a férfiak. Aztán itt van az Európa 2020 stratégia, ott az szerepel, hogy összegészében 70%-ra kívánják nőni ezt az arányt. Ez akkor lehet csak elérni, ha a nők munkaerőpiaci részesedése javítható. Tehát ha javítani fogjuk ezt az arányt. Ha sikerül ezt elérni, akkor beszélhetünk arról, hogy nők és férfiak egyenlőek a munkaerőpiacon. De az ez azt is jelenti, hogy 20 millió munkavállaló nőnk lenne. Addig, amíg nem ennyi női munkavállaló van, addig nem változik a helyzet. Készültek tanulmányok, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a nők részesedése, tehát ha a nők munkaerőpiaci részesedése ilyen nagy lenne, akkor 4-8%-a nőne a nők GDP generáló készsége. Aztán azt is mondják, hogy a nők általában kevésbé biztos munka viszonyban vannak, részidőben dolgoznak. A nők 30%-a részmunkaidőben dolgozik. 7 százalék ez a száma férfiaknál, a részmunkaidős foglalkoztatottak aránya. És ez persze nehézé teszi a család és munka összeegyeztetését. És bebizonyításra került az, hogy a fizetések közötti különbség jelentősebb lesz, ha több nő dolgozik. És ez ismét rámutat arra, hogy mennyire fontos az, hogy az anyasági szabadságra vonatkozó irányelveket is átdolgozzuk, és hogy a teljes fizetést folyósítsuk az anyáknak az első időszakban. Ami a Dán elnökség prioritásait illeti, ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ezek abban az irányban haladnak, amiket itt ebben az véleménytervezetben megfogalmaztunk. Mi szociáldemokrata frakcióként csatlakozunk ehhez, mert a nők döntéshozatalban való részesedés arányát is meg kell növelni. A gazdaságban kiváltképpen nagyobb döntéshozatali szerepet kell a nőknek jutatni. A korábban készült tanulmányok is rámutattak arra, hogy a nők csak 5%-át teszik ki a döntéshozóknak, a gazdasági és ipari ágazatoknak. Az Európai Unió illetékes gazdasági ipari intézményeinél is alacsony a nők részvétele. Nincs még nő, nincs olyan nő, amely a 27 tagállam egyikében például a jegybank elnöke lenne. A bizottság azt javasoltam, hogy 2012 elején készítsünk egy törvény javaslatot, amely az igazgató tanácsokban a nők részesedésének arányát növelné, és a tőzsdén bejegyzett cégek, vállalkozások esetében is, az ottani igazgató tanácsok esetében is fontos lenne a nők számát megnövelni. Véget kell vetni ennek a fizetésbeli, bérbeli különbségnek, és a nőknek aktívabb szerepet kell vállalniuk a gazdaságban. Ovi, aztán Bauer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak pozitív dolgokat tudok mondani minden előttem szólóval egyetértek, és köszönöm Cimmer asszonynak, hogy elkészítette ezeket a javaslatokat, ezt a véleményt. Szeretném azonban felhívni a figyelmek, figyelmeteket egy problémára. A fizetések bérek közti különbség, ez a bér szakadék, sokszor horizontálisan is létezik. Sok országban vannak olyan ágazatok, olyan szakmák, ami kimondottan elférfiasodtak, és ezek pont azok a szakmák, ahol nagyon magasak a fizetések. Ez az egyik fő oka a bérek közti nagy különbségeknek. A statisztikai adatokból kiderül, még az idei adatokból idei adatokat nem vettem alapul, de 2007-ben ugye 17,5 százalék volt a bérek közötti különbség. Időközben kitört a válság, és meg vagyok győződve arról, hogy ez a 17,5 százalék, a 2007-es adat időközben sokkal magasabb lett, és csodálkozom azon, hogy az Európai Bizottság nem végeztetett semmilyen, semmilyen nem készítetett el semmilyen tanulmány, pedig Bauer asszony a 2008-as jelentésében már követelte, hogy készüljön el egy ilyen tanulmány. Észtországban 13,8-ról már 38%-ra nőtt ez a bérkülönbség. Úgyhogy döbbenetes, riasztó a tendencia. Elfogadhatunk itt különböző jelentéseket, de ha nem történnek konkrét intézkedések, akkor a tagállamok nem fognak eleget tenni a követeléseinknek talán eh, jobban fel kéne hívni a figyelmet erre a problémára, új statisztikákat eh, kell elkészíteni, ezt követelnünk kell. Sok tagállamban nincsenek is olyan jogszabályok, amelyek eh, előírnák azt, hogy a nők és a férfiak bérezését, javadalmazását össze kell hasonlítani, hogyha azonos vagy egyelő értékű munkát végeznek. Miért mondom el ezt? Az én hazámban is elfogadtak diszkrimináció elleni törvényt, és ez a törvény kimondja, hogy össze kell hasonlítani nők és férfiak bérezését. 2008-ban került elfogadásra ez a törvény, de nem történt semmi. Nőszervezetek ugyan követelik, hogy a törvényt a valóságban is hajtsák végre, eztnek a követelésnek tegyenek eleget, de mégsem történik semmi. Ugyanott vagyunk, mint ez a múlt században, akár mondhatnám, hogy 50 évvel ezelőtt, és ugyanúgy diszkriminálják a nőket, ugyanúgy fennmaradt ez a nagy különbség, a szakadék a bérek és fizetések között. Azt szoktuk mondani, hogy csak horizontális indikátoraink vannak. Azért is létezik ez a bérszakadék, mert sokszor nem is tudjuk pontosan, hogy milyen magasak a bérek, fizetések nem tudom, de talán sok tagállamban nem is nyilvánosak ezek az adatok, vagy kicsit titkosan kezelik ezeket az adatokat. A nők sokszor nem is tudják, hogy kevesebbet keresnek, holott ugyanazt a munkát végzik, mint férfi kollégáik. És miután ezt nem tudják, nem is tiltakoznak, nem is mondanak semmit, és így nem is történik semmi. Talán valamennyien a nőgyi szakbizottsággal együtt jobb felhívhatnák a figyelmet jobban erre a problémára. Köszönöm. Bauer asszony, és utána a bizottság részéről Steiner úr kap szót, hiszen ő is kapott egy konkrét kérdést. Bauer asszony. Thank you so much. Köszönöm szépen. Köszönöm a vélemény kidolgozását is. Úgy tűnik számomra, hogy ez egy nagyon komplikált ügy, és el kell mondanom, hogy az, hogy 2008 után visszatérünk erre a kérdésre, ez rendkívül izgalmas számomra, hiszen az alaphelyzet most már a jogszabályi helyzet teljesen más. Mindannyian tudjuk, hogy ez az egyik legrégebbi jogszabály, ami a nemek közötti egylens, egyenlőséget próbálja előirányozni, a római szerződésből származik, 1957-ből. Az alapkérdés számomra akkor is, amikor az előző jelentést ezekről a problémákról megírtam, az volt, hogy hogyan lehetséges az, hogy 30 éves jogszabályaink vannak, másodlagos jogszabályok, anélkül, hogy bármilyen hatásuk lenne gyakorlatilag. Ez az alapkérdés számomra, illetve számunkra, a jogszabályalkotók számára. Mit tehetünk ilyen helyzetben? Várjunk? Kampányoljunk? Tájékoztassuk az embereket a helyzetről? Hát ez nagyon jó, és tényleg nagyra értékelem ezt a munkát, de az egyetlen pozitív intézkedés, amit az Európai Bizottság hozott a 2008-as jelentés után, az volt, hogy az egyenlő fizetés napját beindította. Ez nagyon érdekes és fontos lépés volt, valóban, de most tudjuk, hogy a felülvizsgált irányelv, ami a régi irányelvet az egyenlő bérezésről helyettesíti, gyakorlatilag nem tartalmaz új lépéseket, nem tartalmaz jelentős változásokat. A fő kérdés számomra az, hogy ilyen helyzetben mit tegyünk. Tartsuk meg ezeket a jogszabályokat szankciók nélkül, anélkül, hogy világosan előírnák az átláthatóságot, mint követelményt, és próbáljuk meg meggyőzni a különböző országokat, és próbáljunk meg nyomást gyakorolni, hogy átláthatóbbá tegyük ezeket a rendszereket? Vagy próbáljuk meg ismét felkérni az Európai Bizottságot, hogy új jogszabályt alkosson. Még azt is előre láttuk, már a menetrend előkészítése előtt is, hiszen két évvel ezelőtt, hogyha emlékeznek rá, volt egy menetrendszerűségünk, amelyet az Európai Bizottság küldött nekünk, a nemek közötti egyenlőség témakörében, de hát akkor azt nem fogadták el. A kérdés az, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben. Válasszuk azt az utat, amit 2008-ban, és kérjük meg a bizottságot, hogy jobb jogszabályokat hozzon, vagy pedig próbáljunk meg néhány gyakorlati lépést végrehajtani a szociális párbeszédben, vagy hát nem is tudom, a tudatosítás, információ terjesztés területén. Csak egy utolsó megjegyzés. A legfrissebb információk szerint az Eurostat honlapján a tegnapi frissítés után a fizetési szakadék 17,1%-os volt a nők és férfiak között. Elnök, köszönöm szépen, magukról beszélnek a számok, igaz? Most pedig Andrea Steinde úrnak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről, hogy válaszoljon Skruklevska asszony kérdésére. Önél szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy bemutatták a véleménytervezetet, köszönöm az érdekes vitát, és azt szeretném mondani, hogy a bizottság teljes egyetért a vita alapjaival és a véleménytervezet nagy részével, hogy továbbra is létezik a fizetésbeli különbség. Ez elfogadhatatlan, többet kell tenni az ügy érdekében. Ez az oka annak, hogy a bizottság az egyenlő fizetés mottóját nagyon fontosnak tekintik 2010 és 15 közötti stratégiájában is kiemelt fontosságú ez a motó. Az egyenlőfizetés stratégia is nagyon fontos, és több közleményt tett a bizottság a konkrét lépésekről, amelyeket megteszünk, hogy elérjük ezt a, vagy megvalósítsuk ezt a stratégiát, és hogy javítsuk a helyzetet. Mármint ami a nemek közötti fizetési különbségeket illeti. A bizottság jelenleg is végrehajtja azt, amiről ebben a stratégiában szólt, és intézkedéseket foganatosítunk, amelyek nem szerepeltek a stratégiában. Ezek előkerültek a vita során, de ha megengedik, néhány pontot kiemelnék, hogy szemléltessem azt, hogy mit tesz a bizottság, és mit kíván tenni a nemek közötti fizetési különbségek kiszöbülése érdekében. Bauer asszony pár másodperce be, ö, jelentett, hogy lesz az egyenlő fizetés napja. Ez egy olyan nap, ameddig a nők a követ, addig kell dolgozzanak, amíg elér, nem érik a következő évben a, ö, ugyanazt a fizetés, mint a férfiak egy év alatt. Hát megünnepelni aztán nem helyes szó, de 2011-ben kiáltottuk ki az első ilyen egyenlő fizetés napját, idén, március másodikán lesz egy ilyen egyenlő fizetés napja, 2011-ben március 5-e volt, ez azt a napot jelenti, amennyivel többet kell a nőknek dolgozni ahhoz, hogy elérjék a férfiak 2011-es fizetését. Ez nem hiszem, hogy egy nagy előrelépés, hogy három nappal csökkent ez a, az időtartam, de fel kell hívni a közelemény figyelmét erre a különbségre. Fontos kezdeményezés ez a nap. A második dolog, amit említenék, amelyet azt hiszem önök nem említettek jelenleg a vita során, az az, hogy a bizottság elindított egy tanulmány 2011-ben, amely tanulmány széles körben elemzi azokat a politikai intézkedéseket, amelyek jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések, amelyek magukban foglalnak Nakuma foglalják a 2008-as parlamenti állásfoglalás legtöbb ajánlását, és amit hallottunk a mai vitában, amely segítségével a fizetések átláthatóságát növelni lehet, aztán a szankciókra vonatkozó információk, a diszkrimináció esetén alkalmazandó szankciók, nem jogalkotási intézkedések, e, többen említették az egyenlő fizetési bizonyítványt, ezek mind részét képezik a politikai opcióknak, amelyek ebben a tanulmányban górcső alá kerülnek. A tanulmányt most véglegesítik, nem sokára elkészül. Amikor elkészül ez a tanulmány, a bizottság megnézi, hogy milyen követő intézkedés lehetne bevezetni. Aztán azt hiszem, hogy nagyon fontos pont a konzultáció a szociális partnerekkel, méghozzá jövőbeli lehetséges intézkedésekkel, amelyekkel csökkenthető az egyenlőtlenség. A bizottság 2012-es munkaprogramjában szerepel egy kezdeményezés 2013-ra vonatkozóan is, amelyben a szociális partnereket bevonnánk ebbe a vitába, és jelenleg előkészítjük ezt a kezdeményezést. A bizottság széles körben foganatosított más intézkedéseket, információs kampányokat, amelyeket már említettek a vita során, ezt most nem fogom részletezni. Aztán most bocsátottak útjára egy másik kezdeményezést pályázati kiírás során, amely arról szól, hogy a tudatosítást meg szeretnénk erősíteni. Azt szeretnénk, hogyha a cégek, vállalkozások, képzési programokkal, jó gyakorlatok megosztásával tudnának valamit tenni ezen a területen. Konferenciákat is szervezett a bizottság, ahol a jó gyakorlatokat mutatták be. Ha megengedik, egy példát említenék, amely nagyon pozitív visszhangra talált. Szoftverek kidolgozásáról van szó, amelyek lehetővé teszik a az munkáltatók számára, hogy felmérjék, hogy mekkora fizetésbeli különbség van nők és férfiak között, vagy csak nem figyelnek rá, tehát ezzel a szoftverrel a munkáltató kiszámíthatja, hogy mekkora ez a fizetésbeli különbség. Ez egy fontos eszköz lehet, amely segítségével csökkentető vagy kiküszöbölhető ez a különbség. Végül, de nem utolsó sorban, ezt is említették többször a vita során, azt gondolom, hogy a statisztikai bizonyíték, ami nagyon és komplex jelenség, amely magában foglalja a diszkriminációt, de a szigorú értelemben vett diszkrimináción túlmutat, tehát szükség van a statisztikai bizonyítékokra, az Eurostat meg fogja változtatni a szabályokat, hogy jobban részletezni lehessen az adatokat, és hogy megnézzük, hogy pontosan hogy is néz ki az egyes tagállamok szintjén a fizetésbeli különbség. Most összefoglalásképpen elmondanám a megfelelő jogalkotás végrehajtásának ösztönzésén kívül a bizottság több intézkedést hoz, hogy egy igenis multidimenzionális problémát meg tudjunk oldani, ezt megnézzük különböző szempontból. A bizottság továbbra is mindent megtesz ezen a területen. A következő mm, hónapokban elkészülő tanulmány, az abból levonható tanulságok nagyon fontos lépésnek minősülnek. Egy dolgot még szeretnék említeni, mégpedig azt, hogy a mm, gazdasági döntéshozatalban a nemek közötti egyenlőség vagy egyensúly megteremtése nagyon fontos. Ugye tudják, hogy ez Reding alelnök asszony esetében kiemelt prioritás szerepel a bizottság idei munkaprogramjában, ez is elhangzott, és azt hiszem, hogy érdemes mind a közvetlen, mind a közvetett hatásokat megvizsgálni, amelyek, eh, eh, amelyekkel ez a az intézkedés lenne. Most, ami a testületeket illeti, nagyon fontos szerepe jutna azoknak a döntéshozó testületeknek, amelyek döntenek a fizetésekről. Ők tudnák legjobban megoldani ezt a problémát. Sok intézkedést szeretnénk bevezetni. A jogszabály egyik opció, de nem az egyetlen, és néha nem a legjobb. Köszönöm szépen. Cimerasszony, hogyha szeretné összefoglalni, de felhívnám a figyelmét, hogy negyed óra késésben vagyunk, úgyhogy legyen tömör, ha lehetséges. Ja, danke für die Köszönöm szépen a frakciók hozzászólásait. Azt féltem kihallani ezekből, hogy jó lehetőség van arra, hogy széleskörű konszenzus alakuljon ki az összes frakciók között ebben a szakbizottságban. Nagyon világos, célra törő véleményt készítsünk a Nőgyi Bizottság állásfoglalásához, és ez az, amit valamennyien akarunk. Mindenkit szeretnék biztatni arra, hogy konkrét módosító indítványokat is nyújtsanak be, hogy tovább tudjuk pontosítani a szöveget. És különösen annak tulajdonik nagy jelentőséget, hogyha arról szólnának, ami az elmúlt időszakban a válság kapcsán történt, hiszen a válság árnyékot vet erre a területre is, és a már elért eredmények is elvesznek, ahogyan az ész kollega is erre utalt. Azt hiszem, hogy különösen azokon a területeken, ahol a nők jogai csorbulnak, illetve a munkahelyen, a munkavilágában nem lehetett visszaszorítani a nők jogait, vagy ezeket csorbítani, ott sokkal jobbak a lehetőségek, és ugye nem kellene visszavennünk egészen 1957-ig. Én is nagyon fontosnak tartom, hogy szóljunk olyan fontos szempontokról, amelyek Eh, azzal függenek össze, hogy a bizottság 2007-es követelménye az egyenlő értékű munkáját egyenlő bért még mindig nem valósult meg, nem elég az, ami eddig történt, sőt, inkább visszalépések is történtek. Meg kell néznünk azt is, hogy vannak olyan országok, ahol az egyén szintjén létezik panasztételi lehetőség a diszkrimináció esetén, de nincsenek komplex rendszerek, és törvényes jogszabályi keretekre van szükség, hogy érvényesíthetők legyenek a jogok a jogsértések esetén. Köszönöm. Akkor ezzel ezt a rendkívül gazdag vitát befejeztük. Ezek az elhangzottak alapján a módosítók benyújtásának a határideje február 8-a 12 óra, és február 29-i ülésünkön, illetve lehetséges, hogy március 1 fogjuk megvizsgálni ezeket. Következő napi rendi pontunkra térünk át. Ines Cuber asszonynak adom meg a szót, aki Figueredo asszonyt helyettesíti a téma előadóját. A polgárok európai évéről van szó, ez 2013. Jelen pillanatban arról van szó, hogy megvizsgáljuk azt a 90 módosító indítványt, amelyet benyújtottak. Tudbár azt, hogy önné a szó, hogy mutassa be ezeket a módosító indítványokat, és a késés miatt kérem, hogy legyen relatíve tömör. Obrigada, Presidente. Vou tentar fazer o meu... Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom a tőlem telhető legjobb módon bemutatni röviden ezeket a módosítókat. Először is hálás vagyok a szakbizottsági kollégáknak a módosító képviselte hozzájárulásukért. Az európai parlamenti és tanácsi határozattal kapcsolatban, ami a polgárok európai évévé teszi 2013-at. Biztos vagyok benne, hogy ezek a módosító indítványok gazdagítani fogják a véleménytervezetet. És abban is biztos vagyok, hogy kompromisszumokra fogunk tudni jutni ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Vannak már is jegyzeteim, konszenzus különböző irányvonalait felvázolandó, amelyek kirajzolódnak ezekből a módosító indítványokból. Először is megjelenik az a gondolat, hogy a szabad mozgás és az Európai Uniós állampolgárság megerősítése úgy kell, hogy megvalósuljon, hogy nemzeti, etnikai, vallási meggyőződésbeli életkor nem, vagy szakmai képesítésbeli diszkriminációra nem kerül sor. Nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unióban így valósuljon ez meg, tiszteletben kell tartani a sokszínűséget, és védeni kell a legsérülékenyebb állampolgárokat. A harmadik országokból érkező munkavállalók, akik legálisan az Európai Unió területén élnek, ők és az ő családjaik is ugyanazon jogokban kellene, hogy részesüljenek, mint a tagállamok állampolgárai és az ő családjaik és nyilván ugyanez kellene, hogy vonatkozzon az Európai Uniós állampolgárokra és családtagjaikra, akik nem a saját tagállamukból érnek, hanem egy másik tagállamban. Az emberi lények értékeiről szól az Európai Alapjogi Karta, és ennek az értékeit is meg kell védenünk. Az önkéntes mobilitás, azaz a tudás és a tanulás területén folytatott csere is bekerülhet. A különböző képzettségi szintű és különböző életkorú állampolgárokra való utalás is bekerülhet. Óriási ö, hangsúlyt fektetnek az információ terjesztésére, a szociális védelem, a szabadságjogok védelme, az munkajogok és az egyenlő fizetéshez való jogokról való tájékoztatás területén. Az Európai Unió állampolgáraira kell, hogy ez vonatkozzon, de az Unió ugyanígy kell, hogy bánjon a harmadik országból érkező állampolgárokkal is. Különböző támogatásokat nyújtunk, de ezeknek különböző nyelven is rendelkezésre kell állnia az információt a szociális partnerek irodáin keresztül is lehetne terjeszteni. Az EURES programot is különösen meg kell említeni, hiszen ez is bemutatja azt, hogy az állampolgárok számára az információhoz való jutás mennyire fontos. A munkajogokat, illetve a szakszervezeti szabályokat úgy kell megfogalmazni, hogy a munkavállalók képesek legyenek, a munkavállalókat ne a, zsákmányolhassák ki, és a prosti, prostitúció, illetve az embercsempészet mértéken ne növekedjen. Tiszteletben kell tartani az európai állampolgárságból eredő jogokat az oktatáshoz, a szabad mozgáshoz, stb. Gyakori említés történik azon jogi akadályokról is, amelyek a különböző más tagállamban élő vagy dolgozó állampolgárokat érik. Ezek a, a nemzetiség különbségekből, a családi állapotból fakadhatnak, vagy a képzettségbeli különbségekből. Teljes mértékben illegális a munkavállalók kizsákmányolása. Ezek azok a gondolatok, amelyek felmerülnek a módosító indítványokban, és amelyekkel kapcsolatban tudunk majd konszenzusra jutni. és ezek meg fognak majd jelenni a vélemény végső formájában. Szeretném megköszönni a szakbizottság titkárságának is a rengeteg segítséget, amit ebben a munkában nyújtottak nekem. Elnök, köszönöm szépen. Sziper asszony, majd Harkin asszony következnek. Ja, vielen Dank. Ich... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni az eredeti jelentést asszonynak, Figueroa asszonynak a jelentést, aki nagyon jó jelentést hagyott ránk, és mm, megismerhetők önt múlt héten. Zuber asszonyon is nagyon sikeres lesz majd az együttműködésünk. Ebben biztos vagyok. Támogatom azt, amit Szuber asszony említett, hogy nagyon sok módosítónál megállapíthattuk, hogy frakciókon átnyúló módon ugyanabban az irányban haladunk, legyen szó az antidiskriminációról, az egyenlő bánásmódhoz való jogról, hogy jelenbe vesszük a hátrányos helyzetű csoportokat, aztán a mobilitási akadályok lebontása is nagyon fontos. Szerintem lehetőség van kompromisszumos indítványok készítésére, de szeretnék egy problémára utalni, amelyet a másik irányelvnél már említettünk. Azt gondolom, hogy a jogok, mint a az elért eredmények, mintha egy lépéssel hátra mennénk. Ez, hát sokszor ezekről nem is tudunk, ezeket ezek feledésbe merülnek. Néhány tagállamon ezeket a jogokat, mint hogyha visszafordítanánk, mint hogyha leépítenénk. Meg kell néznünk azt, hogy hosszú távon mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezeket a vívmányokat ne veszítsük el, és hogy ezeket eh, a jogokat eh, mindenki, eh, tehát tudasítsuk az emberekben. Ilyen problémás módosítóra utalnék, problémás az, ha például ebben a az irányelben, ha foglalkozunk a média jelenléttel, és a médiának elő akarjuk írni, hogy kötelezően be kell számoljanak az euról. Azt hiszem, hogy ezt az ilyen módosítót mm, majd ugye a média szabadság kapcsán felmerülő kérdésnél kellene megkezd, megnéznünk. Problémásnak tartozik az 53-as módosításnál, a brain drain az agyelszívásról szólunk. Hát kicsit furcsa, hogy a vívmányoknál örülünk annak, hogy mobilak az állampolgárok, de nem akarjuk azt, hogy ezt a mobilitást az EU-n kívül alkalmazzák. Ezt kicsit furcsának tartom. A más országokból érkező, az EU-ból érkező agyelszívásnál úgy látszik kevesebb gondunk van. De az EU-ból nem szeretnénk, ha elmennének jó szakemberek. Aztán van egy webportál, amely segítségével tájékoztatni lehetne a munkahelyekről, Szerintem a meglévő eszközöket használjuk. Nem hiszem, hogy egy új portált kellene létrehozni. Egy utolsó pont, ami nehézkes. Figuredo asszony módosítója, 89-es. Tájékoztatni kell az állampolgárokat a bíványokról. de ha valaki más országba akar menni, akkor ugye a fekete munka, az illegális munkavállalás merül fel, vannak más problémák. Ezt a területet nem szabad egyedül kiemelni. Ha már kiemeljük ezt a területet, és éppen foglalkozatási bizottságként követelnünk kellene azt, hogy a problémás fekete munka problémás területét intenzívebben napirendek kellene tűznünk. Amúgy azt hiszem, hogy nagyon jó jelentésünk van. Jól. Nagyon jól előrelépést tettünk, örömmel várom a további együttműködést. És hagyj mutassak rá még egyszer, a továbbiakban is szükség lesz arra, hogy a vívmányokra, illetve az elérő szerzett jogokra felhívjuk az emberek figyelmét. Harkin asszony, Becker úr, és aztán esetleg még a többiek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Sigerédő asszonynak bár nincs itt, szeretném megköszönni ezt a nagyon jó jelentést. Remélhetőleg nagyon konstruktívan együtt tudunk majd dolgozni az ő utódjával. Ami a módosítókat illeti, a migráns munkavállalók és családaikra vonatkozó módosítókról szólva, ugye ma délelőtt a Dán elnökség képviselő is beszéltek arról, hogy nem szabad, hogy ez a mobilitás a bérek csökkentését eredményezze az európai polgárok jogait, az európai polgársághoz fűződő jogokat meg kell őriznünk. Nagyon hasznos, hogyha felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem elég jogokat biztosítani, hanem a jogok gyakorlását is biztosítani kell. Semmit nem érnek a jogok, ha nem gyakorolhatják ezeket a jogokat. Van egy-két olyan módosító a polgári kezdeményezés, illetve az alapjogi karta kapcsán, amit különösen fontosnak tartok. Néhány módosítóban nem csak a demokratikus életben való részvételhez fűződő jogról beszélünk, hanem arról is, hogy bizonyos tájékoztatási jogokat is biztosítani kell, petíció benyújtásának, vagy ombudsmanhoz fűződő jog, és így tovább. Tehát nagyon sok területen találunk ilyen jogokat. Biztos vagyok abban, hogy sikerül kompromisszumok szokta összegyűrni a módosítókat. Nem gondolom, hogy végül is túl sok nehézségbe fogunk bukkanni. Köszönöm, jelentés. Nem, nem, még előbb bekerül. Elnézést. Fintánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném elmondani, hogy a Figueroa jelentés nagyon értékes, Világosan látjuk, hogy a magas a konszenzus potenciál. Szeretném kiemelni, hogy az új polgári kezdeményezés beépítése nagyon fontos, itt ez adott is, és nagy érdekem, vagy jelentős érdekem fűződik ahhoz, hogy a korábbi európai években jó lenne, ha még egyszer nem csúszna be az a hiba, hogy nagyon kevés költségvetési forrás áll rendelkezésre. Addig lehet valamit csinálni ezzel a kevés pénzzel, kiváltképpen azért, mert az egyik fő probléma az, hogy az európai lakosság nem tudja, hogy milyen jogai vannak. Kérdés? Ki kommunikál, milyen eszközökkel, hogyan. Erre a, vála- erre a kérdésre választ nem kaptam. Nagyon örülök, hogy a módosítók ezt a kérdést is megvizsgálták. Most a tartalmakról nem kell vitatkoznunk, hogyha a polgároknak fogalmus, fogalmuk sincs arról, hogy európai polgárok abban az értelemben, ahogy ezt mi látjuk. Hát nem szabad illúzióban ringatni magunkat, maximálisat ki kell hozni ebből az egészből, de ez még sajnos nem lehetséges. Ez az én feladatom szerintem, hát ez a mi feladatunk ebben a szakbizottságban, hogy felhívjuk a figyelmet. A tagállamok felelőssége maximális, és hál' Istennek megértettem, hogy az európai közszolgálati médiának külön felelőssége van. Örülök, hogy ez a fogalom itt előkerült és szeretnék egy félreértést elővezetni, ha esetleg az én négyes módosítóma kapcsolatban. Én a médiának semmit nem akartam előírni, tehát egy félreértést szeretnék itt tisztázni. Itt azt szeretném, ha széles körben a közszolgálati média tájékoztatna az EU tevékenységéről. De szerintem ez egy természetes elvárás feléjük. Köszönöm. A jelentéstevő asszonyi a szó. Köszönöm szépen mindenkinek. Szeretném elmondani, hogy javaslatot fogunk készíteni, méghozzá az elhangzottakat figyelembe véve, kompromisszumos módosítókat fogunk kidolgozni, és mindenkinek eljutatjuk ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor a 20-as napi rendi pontot is kipipálhatjuk, és most ha jól értem, jelentéstevőnk bemutatja a kompromisszumos indítványokat, amelyeket eh, már február 29-én megnézünk, hogy megszavazzuk ezeket március 1-én eh, a Libe Bizottságnak hmm, már 12-én kell szavazni. Hmm, ugye ma reggel elfogadtuk a rend módosítás, módosítását, 21-es napi rendi pont, Morán asszony, a 233 módosítót vizsgáljuk meg, amelyet előterjesztettek a jelentéséhez, amely a munkavállaló fizikai e, tényezők hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozik, vonatkozó egy biztonsági minimum követelményekről fog szól egy kis nehézséget jeleznék ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mert az ECL frakció részéről Julie Gerling asszony a jelentéstevő, árnyék előadó, nem tagja a szabizottságunknak, persze részt vehet a munkánkban, mint képviselő, de hivatalosan árnyék előadóként valaki más kell helyette találni a frakcióból. Előadó asszony, ami a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, valóban 233 módosító indítvány érkezett. Ezek közül nagyon sok, 91 zöldektől érkezett, a többiek megoszlanak nagyjából a többi frakció között. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a szocialisták és demokrátiák frakciójából Szilván Ráti, aztán Karim Adili kolléga a Zoldek részéről, Lizlin kolléga az ALDE részéről, illetve fejet hajtó Gerling asszony munkája előtt is, aki egészen eddig árnyék jelentéste volt az ECR frakció nevében. Hmm, és Tuxász úr pedig a GUE nevében töltötte be ezt a funkciót. korábbi találkozóinkon megosztottuk egymással az információkat, és minden frakció megkapta egymás módosító indítványait. Az általános kontextus azt írja elő számunkra, hogy abból a zsákutcából, amelybe kerültünk, próbáljunk meg valahogy kijutni a 2004-es irányelvel kapcsolatban, amelyet nem lehetett alkalmazni. Ennek az alkalmazását elhalasztották ez év április 30-ára, ami egy oldalról arra kötelez bennünket, hogy az új irányelv szövege, amely alkalmazható, addigra megszülessen, és amely figyelembe veszi azokat a szükséges derogációkat is, amelyek nélkül nem alkalmazható, különösen az orvosi területen, ahol például az Emerik tekintetében nagyon fontos nyomonkövetési munkára van szükség. Különösen a degeneratív betegségek és a rák vagy egyéb neurológiai betegségek esetében fontos ez a terület. Tehát a 2004-es irányelvet, amely alkalmazhatatlan volt, át kellett alakítani annak érdekében, hogy egy egy kiegyensúlyozott helyzetünk legyen, amely megőrzi, fenntartja a munkavállalók egészségét akkor, amikor elektromágneses tereknek vannak kitéve, de ugyanakkor lehetővé teszi az elektromágneses terek használatát is a szükséges esetekben, különösen akkor, amikor orvosilag ez indokolt. Tehát együtt egy nagyon kiegyensúlyozott szöveget szeretnénk létrehozni, de a munkavállalók számára úgy gondoltuk, hogy érdemes rendszeresen felülvizsgálni ezt az irányelvet annak érdekében, hogy azokat a hiányosságokat, amelyek jelen pillanatban még tudományos módon nincsenek bebizonyítva, de esetleg a jövőben be lesznek bizonyítva, figyelembe tudjuk venni, és ezért szükséges bizonyos néhány módosító indítvány, amelyeket be is nyújtottak, annak érdekében, hogy rendszeresen öt évente a szöveget felülvizsgálják. Azt a szöveget, amelyen egyébként most mi is dolgozunk. A második pont, ami szintén rendkívül fontos, és amelyet a figyelembe vennek többé-kevésbé a módosítók is, ez annak a szükségessége, hogy az orvosi területen az elektromágneses terek alkalmazására szükség van, erről sokat beszéltünk, és konszenzust kell találnunk. Egyikünk sem szeretne olyan betegségben szenvedni, amelynek a vizsgálatában például emeri vagy más elektromágneses tereket használó berendezések használatára van szükség a terápia megkezdése előtt, tehát senki nem szeretné, hogyha megfosztanánk bárkit is ezektől a lehetőségektől. Ezt is szem előtt tartjuk, tehát az új irányelv szöveg megfogalmazásakor. A harmadik pont a kapcsolatban, ahol élénk vitát, többé-kevésbé élénk vitát folytattunk a különböző frakciókkal. Ez a terület a hatások területe. Vannak, akik azt mondják, hogy potenciális hatások, hiszen ezeket máig még nem sikerült egyáltalán bebizonyítani, azonban óvatosnak kell maradnunk. A negyedik nagyon fontos pont, ami a módosítókból kirajzolódik, az az, hogy szükség van a munkavállalók képzésére, azoknak a képzésére, akik elektromágneses terekbe hatásainak ki vannak téve, és más oldalról szükség van arra is, hogy általánosítsuk a jó gyakorlatokat, illetve azokat az iránymutatásokat, európai irányelveket, vagy nemzeti iránymutatásokat, amelyekkel a megfelelő használatot és a megfelelő magatartást el lehet terjeszteni ezen eszközök használatakor. Vannak olyanok, akik az expozíció korlátozását, napi expozíció korlátozását szeretnék előírni. Szeretném, hogyha mindenki tudatosítaná magában, hogy itt rendkívül, eleve rendkívül alacsony expozíciós határértékekről van szó. Karima Deli asszony küldött egy levelet is, hiszen ő sajnos ma nem tud jelen lenni. Ő hát többé-kevésbé elismeri azt, hogy a munkacsoportunkban átláthatóan folyik a munka, és ő is úgy gondolja, hogy össze kell egyeztetni a munkavállalók védelmét a lehető legjobb egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, és vannak olyan javaslatai, amelyek ebbe az irányba mozdulnak el. De az egyetlen pont, amelyhez nagyon ragaszkodik ma a levelében, az már más módosító indultványokban is meg nyilatkozik, de nem minden módosítójáról tesz említést a levélében. Az általános konzultáció során, amelyet sikerült elvégeznem, bizonyára önök is tudják, hogy mindannyiunk kiva, mindannyian ki vagyunk téve elektromágneses terek hatásának. Vannak olyanok, amelyek ezek közül nagyon is határozottan, szinte erőszakosak, vannak olyanok, amelyeket észre sem veszünk. Például, hölgyeim, a hajszárítókban, amelyet önök a kezükben tartanak, vagy uraim, a borotva készülékekben, amelyeket reggelente használnak. Szintén vannak ilyen elektromágneses terek, és a munkavállalók egészségét természetesen figyelembe vetjük és szem előtt tarthatjuk, de ne felejtsük el azt, hogy ezen, hogy máshol is vannak nagyon komoly elektromágneses terek, amiknek mindenki ki van téve, tehát ne pont az egészségügyi elektromágneses terek alkalmazását korlátozunk. Elnök, utolsó alkalommal adhatom meg Lin asszonynak a szót, tehát nagy örömmel teszem ezt meg. Uh, Igen, mert jövő héten valóban elhagyom önöket február 1-től, és lesz egy búcsúfogadásom fél hétkor, remélem sokan eljönnek. Köszönöm szépen Elizabeth a munkát, nagyon nagyra értékelem a munkádat, mint valamennyien gondolom így teszünk. Ez egy nagyon jó jelentés, nem kell sok mindennel foglalkoznunk a módosító indítványok közül sem. Volt ez a 2004-es vita is, és időközben a szakbizottság most ezt máshogy áll hozzá. 2004-ben tulajdonképpen fenn, már az emerékkel kapcsolatban nagyon megosztottak voltak a vélemények, most viszont kialakult egy fő sodor a véleményükben. Az Emery a határértékeken kívül kell, hogy maradjon. 2004-ben ennél messzebb nem akartam menni, tulajdonképpen a hatály alól akartuk kivenni akkor az irányelvet, és a kompromisszum az, hogy a ne vonatkozzanak rájuk a, mármint a mágneses rezonancia e, képalkotásra, tehát e, kívül maradnak a határértékeken, és ez nagyon fontos, ahogyan e, te is mondtad, hiszen ez azt jelenti, hogy az MRI szkennereket azért lehet továbbra is használni, mert hogyha jövőben nem lehetne ezeket használni, akkor megnőne a halálesetek száma az egész Európai Unióban, ezt egészen pontosan le kell szögeznünk. Rövid és hosszú távon eh, ez is egy kérdés. Itt először a rövid táv mellett voltunk, mert nem tudjuk, hogy mik a hosszú távú hatások. Persze értem néhány módosítóban többen azt mondják, hogy a jövőben majd be kell emelnünk a jogszabályba a hosszú távú hatásokat is. De hogyha megnézzük, hogy a hosszú, távra, hosszú távú hatásokra vonatkozóan milyen tudományos értékelések lesznek, ezeket kell majd alaposan tanulmányozni. Mert ha kiderül, hogy vannak hosszú távú hatások, és ez tudományosan megalapozott, akkor lehet majd gondolkozni eh, az optálban hogyha eh, tudományosan igazolható, hogy eh, a hosszú távú hatások problematikusak, majd akkor ezt felül kell vizsgálni, de ne eh, építsünk be egy automatizmust, hogy majd a hosszú távú hatásokra vonatkozó részeket is beemelünk az irányelbe, amíg nincsenek tudományos megalapozottsága. Most még Szeretnék néhány konkrét módosítóval foglalkozni, amelyeket én nyújtottam be. A 69-es módosító a berendezésekkel foglalkozik. Valamennyien tudjuk, hogy sok általunk elfogadott irányelvben, amiből aztán törvény lett, a gépek, berendezések biztonságosak kell, hogy legyenek. Az emeri szkennereknek is biztonságosaknak kell lenniük, bizonyos követelményeknek kell, hogy megfeleljenek ezen gépek gyártói. Ezt szeretem volna biztosítani a, ezzel a módosítommal. A 79-es módosító indítványnak a célja az, hogy itt az emerivel kapcsolatba kerül például a takarító személyzet, és rájuk is kell gondolnunk. A határértékek betartásával kapcsolatban, amint túllépték valamilyen határértéket, időnként eh, nevetségesnek eh, tűnik a különbségtétel, eh, mert lehet, hogy egy adott területen, hogyha soha nem kerül sor a határérték túllépésére, akkor ott nem kell tudományos indok sem. 146-os módosító a dolgozók képzésére vonatkozik. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy az egészségre, biztonságra vonatkozó szabályoknak megfeleljenek, hogy odafigyelünk az emberek egészségére, biztonságára. Ezt a képzés hivatott biztosítani. A 151-es módosító a következő most röviden rávilágítanék a, ennek az értelmére. A 151-esben kimondjuk azt, hogy a terhes nőkre milyen szabályok vonatkozzanak. Vannak olyan országok, ahol nem kérdezhetik meg a munkadók a munkavállaló nőtől, hogy terhes-e E, vagy valamilyen e, orvosgyógyászati eszközt alkalmaz el, mert ez diszkriminációnak tekinthető. Ezért kell ezt úgy átfogalmazni, hogy aki e, tudatja a munkaadójával, hogy terhes, tehát ez minden nőnek a saját választása, döntése. 160-as a Health Surveillance-el foglalkozik. Itt azt hiszem, hogy időnként a e, munkadók végzik ezt az ellenőrzés, egészségügyi ellenőrzést, e, néha más szervezetek. A health surveillance egy nagyon fontos elem, és biztosítani kell ezt, hogy ez minden tagállamra terjedjen ki. A jelentés e, nem szabad, hogy túl bonyolultan fogalmazzon, hogy mindenki megértse munkadók és munkavállalók egyaránt. De a legfontosabb az, amit már leszögeztem, hogy az MRI szkennereket a határértékek alól kizárjuk. Ez kell, hogy legyen a dolog alfája és omegája, mert máskülönben 2004-es állapotokhoz jutunk vissza. A bizottság most már hallgat az érveinkre, ugyanis hogyha most nem módosítottuk volna a 2004-es jogszabályt, akkor nem is ha lehetne használni április vége óta az emeriket. És nagyon meghatódott vagyok, hogy jövő héten nem leszek itt, minden jót kívánok Önöknek. A reptilszony és tákor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is még egyszer köszönetet mondok eh, Elizabeth Morin Chantier asszonynál, köszönöm szépen a kiváló munkáját. Aztán tényleg elmondhatom, hogy kiváló volt az együttműködésünk. Ha megengedik, még mondanék valamit a példával kapcsolatban. Sok nő ül itt, és azt a kérdést tesszük fel, hányszor szállítjuk a hajunkat, hogy hányszor marad vizes a hajunk. Hát még egy külön fejezetet kellene a fodrászoknak szentelnünk. Ole Christensen, a kedves kolléga, hát mi is ezekkel a borotva gépekkel. Hát ez egy új téma lehetne, egy új irányelv témája. A módosítók, amelyeket mi beterjesztettünk ehhez a jelentéshez, Stephen hughes közösen, neki igazán nagy tapasztalata van ezen a területen, a mágneses, lökemágneses mezőkről nagyon sokat tud, ezek a módosítók, amelyeket beterjesztettünk, három dologra kívánták felírni a figyelmet. A munkavállalókat, kutatókat is védeni, óvni kell, megfelelő preventív intézkedésekkel. Több ilyen prevencióra van szükség. Második a betegek, páciensek védelme, a gyermekek védelme. gyenge immunrendszerrel rendelkező személyek védelme. Meg kell néznünk, hogy valóban ezeket a személyeket nem lehet esetleg mással megvizsgálni, nem csak emerivel. Vannak új tudományos megalapozottságú információk, amelyek alapján a mostani irányelv módosítására kellene talán sort keríteni. Mi szívesebben vennénk azt, ha a elektromágneses mezők hosszátá, hosszú távú hatásait törölnénk. Ezt most nem akarom már kifejteni, hiszen a kollégák megtették. Hozzátenném azonban azt, hogy nem eleget nincs elegendő tudományos tanulmány, amely azt mondaná, hogy nincs hatása az elektromágneses mezőknek. Tehát szerintem úgy kellene eljárnunk, ahogy említettem, második pont. A mostani irányelvet a következő öt évben még egyszer át kellene dolgozni, annak érdekében, hogy új elemeket vehessünk figyelembe, amikor a munkavállalók védelméről van szó. Harmadik pont kivételek, például kórházi személyzet, az olyan kórházi személyzet, amely a betegekkel foglalkozik a vizsgálatoknál, aztán például a katonai ö, személyzet is. Aztán, hogyha egy adott tagállam kiegészítő védőmechanizmusokat szeretne bevezetni, hogy erre is lehetne lehetőség, aztán még pontosabb információt kell adni a gépek használatával kapcsolatban. Szerintem, ami az exponenciális értékeket illeti azok túllépését, most erről már volt szó, most az ütemtervről szeretnék szólni. Elizabeth már említette. Itt az Európai Parlamentben tudjuk, akik régebb óta itt ülnek, tudják, hogy nem csak arról van szó, hogy szavazni kell, el kell fogadni állásfoglalásokat, nem, nem, nem ez a lényeg, hanem az, amit elfogadunk, ez valóban gyakorlati átültetésre kerüljön. Hogy a polgárok is valamit lássanak ebből. Nagyon fontos az időzítés tehát. Arról kell gondoskodni, hogy ne késlekedjünk további két évvel még. A tárgyalásainkat miért zárnánk le, hogyha még itt van két év? Elizabetet támogatom abban, hogy jó lenne, hogyha egy évben állapodnánk meg a kettő helyet. Egy évre talán még van szükségünk, hogy minden tárgyalást, minden intézménnyel folytatott tárgyalást le tudjunk zárni, és azt gondolom, hogy az nem lehet, hogy a munkavállalókat nem óvjuk, védjük. Arról kell gondoskodnunk, hogy a munkavállalókat védjük, és a betegeket is. Köszönöm szépen, én ezzel befejeztem. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Klák úr? Köszönöm szépen, elnök asszony. Két szakértővel beszéltem Londonban a St. Thomas kórházból hat évvel ezelőtt, és nem örültek, mert az MRI gépek határai túlságosan alacsonyan határozták meg, amelyek a fázi kizárták az MRI felhasználását. Azt mondták nekem, hogy a mai eredménye biztos meg lennének elég, elégedve. Egy kis technikai leírás készült a királyi sebészeti társaság számára, és mindenki azt mondta, minden rendben van. Az egyik szakértő, a King's College-beli doktor úr, itt volt Brüsszelben, Ugyanezt a kérdést feltettem neki ebédidőben, fél órát beszélgettünk, azt mondta, hogy örülne, ugye most elfogadható szintre tették az MRI szkennerek esetében a küszöbértéket, de vannak más problémák, amelyek felmerültek. Nagyon szeretné, hogyha ez a szakbizottság elismerné a hármas és négyes, és megszavazná a hármas négyes függeléket. Mert ezekben derogációk, átmeneti rendelkezések vannak, amelyek elő segítik azt, hogy a kórházi személyzet a beteg mellett maradhasson a szkennelés közben. Az ilyen betegek azok, mint a gyermekek például, akik mellett ott kell legyen valaki. Ugye 20 percig nyugodtan kell feküdni, miközben csörög, zörög, börög a gépezet. A gyerekeknek kellene néhány megnyugtató szó, tehát azt hiszem, hogy azok is, akiknek fizikai vagy szellemi fogyatékosságai vannak, vannak olyan betegek, akik kiegészítő kezelésben vesznek részt, tehát az kenelés közben. Tehát elnök azt mondja, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő körülmények között az személyzet ott tartózkodhatjon abban a teremben, ahol az a beteg, aki éppen a, szkennel, a szkennerben van. Kérem szépen, hogy a 3-as, 4-es függeléket teljes mértékben támogassák a kollégák, ha ezt meg tudjuk tenni, akkor szerintem ez a jelentés rendben van. Elmer úr, utána Gering asszony. With your permission. Elnök asszony engedelmével szeretném megkérdezni, hogy Görling asszony lehetne-e az első, hiszen a frakciónk nevében ő volt az árnyék előadó. Köszönöm. Thank you. Um, can I say thank you also to Madam Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az együttműködést a jelentés készítőjének. Ez a jó szellemi együttműködés folytatódni fog. Persze, nagyon fontos kérdésről van szó. Második lehetőségünk van, hogy ezt rendbe rakjuk, és ezt most valóban meg tudjuk tenni. Mert nagyon fontos, hogy már ennyi késedelem után előrelépés történjen. Nagyon komplex ez a kérdéskör, és ez nagy kihívás jelentett számunkra. Ez az összetettség tette olyan nehézé a megegyezést. Két egyszerű kérdést mindenképpen fel kell tennünk. Milyen kockázatokkal szembesülnek a munkavállalók, és hogyan tudjuk megvédeni őket ezen kockázatoktól. Több módosítót nyújtottam be, remélem, hogy ezeket majd kedvezően bírálják el. Jelentős munkát végzett a WHO is, és az elektromágneses tereknek az emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgálták, nagyon sok tudományos megállapítást vettek eh, figyelembe az eredeti irányelvből is. Meg vagyok győződve arról, hogyha néhány módosítót olvasunk, akkor úgy tűnik, hogy szem elől tévesztették ezt a tudományos tényekre alapozódó megközelítést. Itt mindenféle feltételezések, vagy akár hát babonát mondanék, de aztán egy kis túlzás, ez, ilyenekre alapoztak néhány módosítót. A tudományos kutatást kell alapul vennünk, teljesen világos, hogy itt a rövid távú hatásokkal szabad csak foglalkoznunk. Nagyon sok módosító felülvizsgálatot kér, az együttműködés szellemében örömmel elgondolkozom azon, hogyha öt év múlva új tények merülnek fel, akkor felülvizsgáljuk a jogszabályt. De egyetétek Lin kollégámmal, aki azt mondja, hogy teljesen helytelen lenne, hogyha már most beírnánk egy azt, hogy kötelesek leszünk öt év múlva felülvizsgálni ezt az irányelvet vagy rendeletet. Lehet, hogy nem lesznek új tények, új bizonyítékok és ilyenkor ennek nem lenne értelme. Néhányan felvetették, hogy hát vannak olyan dolgok, amiket még nem tudunk, és feltételezhetünk, csak de szerintem ez rossz hozzáállás legyünk reálisak, amikor a következő néhány hétben megfogalmazzuk az álláspontunkat, hogy azt akarjuk, hogy hatékonyan kerüljön átültetésre ez az irányelv a tagállamokban, akkor nagyon fontos a pragmatikus megközelítés. Az emerire vonatkozó módosítókat elfogadom, Clark úr, én is keresztül mentem ezen, hát nem egy kellemes az emeri szkennerbe benne lenni, de azért csodálatos dolgokra képes ez a berendezés. Ahhoz, hogy továbbra is használhassuk ezt a technológiát, a derogációk ki kell, hogy terhedjen a kutatás, fejlesztés, karbantartás támogató tevékenységre is. Természetesen védelnünk kell a dolgokat, dolgozókat. Határozottan ellenzem azokat a módosítókat, amelyek ezt a derogációt ki akarják venni a szövegből. És ugyanilyen határozottan ellenzem azt, hogy más eh, szakos szervezetekre, például a hadseregre is kiterjesszük a rendelkezéseket. Összefoglalva, nagyon nagy kihívás előtt állunk, és elnézést, most keménykedek, de McIntyre eh, kolléganőm fogja ezt majd átvenni tőlem, majd a titkárságra bízom, hogy a részletkérdéseket hogyan szabályozzák, a nevek cseréjét, egyebeket, de ő is biztos örömmel fog önökkel együttműködni. Még, és Szám is most elmer úr. Azért adtam önnek meg először a szót, mert előbb tette föl a kezét. Tehát nem más miatt. Elmer úr most öné a szó, utána Thomas Manuré, azután pedig az Európai Bizottságé. Most pedig Elmer úr következik. Uh, well, Madam Chairman, thank Köszönöm szépen, elnök asszony. Tényleg úgy érzem, hogy engem egy kicsit diszkriminálnak és kihagynak a dolgokból, eh, mert eh, tájékoztatnom kell a kollégákat arról, hogy eh, mi a véleményem az emerivel kapcsolatban. De nagyon rövid leszek, mert már többször is elmondtak a kollégák minden fontos dolgot. Liz Lynn még mielőtt elhagy minket, azért megkockáztatnám, hogy aláásom az ő reputációját, és azt mondom, hogy egyszerűen mindennel egyetértek, amit ő mondott abszolút mértékben egyetértek mindennel, az emerire történő, emerire vonatkozó derogációval is egyetértek. Itt nagyon sok levelet kaptam orvosoktól, akik sürgetően felhívták a figyelmüket, hogy ezt meg kell tennünk, és persze csak a rövidtevős távú és nem a hosszú távú hatásokkal szabad, hogy foglalkozzon az irányát. Eszembe jutott az is, hogy itt egy derogációt akarunk adni az MRI szkennereknek. Ugye többségeben nem vagyunk orvosok, és csak így nagyjából értjük, hogy miről van szó, de azt látjuk, hogy ez mennyire fontos. És azt is felismertük, hogy a kockázatok hatásokat csak egyszerűen mérni kell, meg kell tudni becsülni. Lehetnek más alkalmazások az tudományban, tudományos kutatásban, vagy akár a gyártás során is, amik ugyanilyen fontosak, csak nem áll mögöttük olyan nagy lobby és olyan eltökéltség, mint az MRI szkennerek mögött. Ne feledkezzünk meg erről sem, és amikor ilyesmiről sor kerül majd, akkor gondoljunk erre. Emlékeztetett bennünket arra, hogy az egyenlőség nem természetes. Thomas Mann úr, és utána pedig a bizottság következik. Merci, Madame la Présidente. Zunächst vielen Dank, Elisabeth, für deinen sehr Köszönöm szépen, Elizabeth, nagyon köszönöm ezt a részletes jelentésedet. Hogyha kutatási eredményeink vannak, azok megbízhatók kell, hogy legyenek, és ez benne van ebben a jelentésben is. Alice Lynn egész hátul ül, de biztosíthatlak arról, hogy közel maradsz hozzánk, bárhol is legyél fizikailag, mindig itt vagy a szívünkben. Régen, amikor teniszeztem, egyszer volt egy balesetem, és akkor egy ilyen CT-be, egy ilyen tomográba be kellett feküdnöm. Ez egész borzasztó. Az ember úgy érzi, mintha már a sírba feküdne, mintha még élve eltemették volna. De hát nincs más megoldás. Roger, te lehet, hogy ezt nem tapasztaltad így, de amikor bent fekszel, akkor ezt csak zene szól, meg ilyen bum-bum-bum, ez, ez katasztrófa. Persze mi férfiak nagyon kemények vagyunk, mindent kibírunk, de hát ilyet azért nagyon nehezen és hát ez egy gyakorlati beszámoló volt egy érintett részéről. De hát fontosnak tűnhet ez, tehát szükség van erre, és le erősek vagyunk, és kibírunk minden szenvedést. Elizabeth, néhány módosító indítvány benyújtottam, lehet, hogy ezek megkapják a többséget. Akartatok egy kivételt tenni a, a határértékek, a sugárzási határértékek vonatkozásában, az MRT-nél. Az MRT sugárzási intervallumokat kell azonban csökkenteni. Ez nagyon fontosnak tűnik, de kérdezem, hogy ha egyenlőten elbánásban részesítjük azokat, akik ezzel foglalkoznak, annak nem lesz a veszélye. Beszéltem orvosokkal, akik azt mondták, hogy szükség van a derogációra, de helyes ez. Mondhatjuk azt, hogy védelmi célú intézkedés alól megengedünk kivételeket, és ezzel két kategóriára osztjuk a munkavállalókat a, vannak olyan gyártók, amelyek, akik tovább tudnák sökkenteni a sugárzás mértékét. Tehát elég sok lehetőség van, amivel észszerűen javítani tudjuk a betegek kezelését. Eltérően állnak hozzá ez a tagállamok. Németországban dolgoznak a kompromisszumon, ezt én még nem ismerem per pillanat, de nem mint egykori érintett, hanem a kollégákkal itt a parlamentben sok ellenmondásos vita résztvevő jövője. most azt tudom mondani, hogy eh, azért, eh, hogy a benyújtott már lehet, hogy kisebbségi álláspontot képviselek, de azért lehet, hogy össze tudunk gyűjteni érveket, eh, amikkel közösen ezt hidat tudunk verni, és együtt tudunk tovább lépni. És Elizabethnek és mindenkinek is köszönöm, aki elmondta a véleményét. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig az illetékes igazgató Szilva úr, és még egy másik kolléga van itt a bizottság részéről. Sajnos mind a ketten nem tudják megkapni a szót, kérem döntsék, Szilva úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, bejelenteném, hogy a bizottság ma jóvá hagyta, elfogadta a 2012-es 0003-as irányelvet, ez az irányelv két évvel meghosszabbítja azt a határidőt, amely a 2004-ben 40-es irányelv gyakorlatba átültetését meghatározza az elektromágneses mezők esetében. A bizottság ezt a döntést hozta, abból a célból, hogy elkerüljünk egy olyan helyzetet, amely jogi bizonytalansághoz vezetne, hogyha elérjük az idejév a április 30-át, még nem lett volna egy megfelelő irányelvnünk, nem lett volna lehetőségünk felülvizsgálni a 2004-es irányelvet. Tehát ezt a, az interregnum vagy vákum helyzetet kívánta a bizottság elkerülni ezzel a mai döntéssel. A lengyel elnökség idején döntöttünk erről, az előkészítésről. Két év szerintünk ez elfogadható időszak, egyfajta biztonsági másnak tekinthető olyan időintervallum, amely során az Európai Parlamentet, a tanácsot, a bizottságot e, arra lehet összenőzni, hogy egy kiegyenlített megoldást találjon. Ma a parlamenthez és a tanácshoz eljutottuk minden nyelvi változatban a mai irányelvet, amelyet ma fogadtunk el. Ami az érdemi részt illeti, továbbra is kitartunk álláspontunk mellett, mi szerint Hát ez a 2011 júniusi álláspont, az akkori felülvizsgálati álláspontunk mellett kitartunk, egy kiegyenlített irányelvet szeretnénk, amely hatékonyan meg tudja védeni a munkavállalók érdekeit, tehát valóban hatékony védelmet kell biztosítani azon munkavállalóknak, akik ki vannak téve az elektromágneses mezőknek. Ez nagyon fontos ugye az expozíciós értékek limitálása, a küszöbérték meghatározása, és így ezen határértékek ismeretében tudnak a munkavállalók megfelelő védő intézkedéseket hozni. Nagyon fontos a tájékoztatás, az orvosi ellenőrzés, meg kell ugye még közelebb vizsgálni az elektromágneses mezők által okozott hatásokat. 2004, 2004 óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de akkor még nem minden elemet vett figyelembe a jogalkotó. A bizottság és felelős persze ezért a területért, ha nem veszük figyelembe az elmúlt évek eredményeit, akkor azt hiszem, nem tudnánk megfelelően reagálni, nem tudnánk hatékonyan garantálni minden munkavállaló védelmét, aki ki van téve az elektromágneses mezőknek. Nem csak az orvosi személyzete gondolok, nem csak a katonai testületekben dolgozókra, vannak speciális kivételek, ezek nem az irányelv teljes hatája aluli mentességet jelentik, hanem nagyon is ellenőrzött körülmények között vannak ilyen kivételek. De ezen kívül több millió munkavállaló van, aki szeretné, ha jobban védenék saját tagállamában is, tehát fel kell gyorsítani ezt a döntéshozatali folyamatot, amely az régi irányelv felővizsgálatára vonatkozik. Jelentéstevő asszony. Mindent feljegyeztem, amit az árnyék jelentéstevők mondtak, azokat a témákat, amelyekhez különösen szeretnének ragaszkodni. Liz Lynn részéről nagyon sajnálom, hiszen ő nagyon jelentős segítség volt, és egy militáns támogatója ennek az ügynek, hogy nem fog tovább dolgozni ezen a témán. És a, a cél, amit eh, kitűztünk, ezt nem az ő segítségével, az ő munkájával fogjuk elérni, de remélem, hogy azért majd lelkiekben támogat minket. Azt is szeretném elmondani, hogy ő mondta, hogy mennyire fontos a kivétel az emeri készülékek esetében. Nagyon sok ember beszámolt arról, hogy milyen vizsgálatokon esett át, és szeretném emlékeztetni elnök asszonyt, hogy jelen pillanatban folyamatosan fejlődik a sebészeti ö, technológiák köre, és nagyon sok olyan beavatkozás van, amit emeri képernyő előtt végeznek újabb stádiumba fog érkezni hamarosan ennek a fejlődése, és a páciensek, a betegek érdekében nagyon fontos, hogy ezeket a sebészeti beavatkozásokat, amelyeket megkönnyítik az életünket, ne tiltsuk be. Amit a Repti asszony mondott, az nagyon fontos, amit a bizottság az szintén arról, hogy mennyire fontos módosítani az alkalmazást, az irányelv, a 2004-es irányelv alkalmazásának a dátumát, hiszen a április 30-ának elérkezése, az szinte holnap után lesz. Az Európai Bizottság szövege remélem, hogy hamarosan megérkezik, hogy meg tudjuk vitatni, és nagyon gyorsan hozzá tudjunk látni a munkához. Tudjuk, hogy nagyon közeli volt ez a dátum. Együtt fogunk ebben a szakbizottságban, parlamenti szakbizottságban vitát folytatni az alkalmazásról szóló jelentésről, illetve a 30. dátumról. Azonban én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak érdeke az, hogy ne halazgassuk két évvel, azt mondom most, hogy ez túlságosan távolinak, túlságosan hosszú időnek tűnik. Mindannyian itt nagyon gyakran, és nagyon ö, rengeteg munkát fektettünk abba, hogy ezzel a szöveggel haladjunk. És két év, az ráadásul már a választási kampányunkhoz közel lesz, a parlament újra fog alakulni, és ezért szerintünk egyáltalán nem érszerű ez a megoldás. Léna asszony emlékeztetett erre, hiszen ő már 2004 óta dolgozik ezzel a szöveggel. Hogyha konkrét formába akarjuk önteni ezt a munkát, amivel foglalkozunk, azt lehet leggyorsabban, és ennél sokkal gyorsabban kell megtennünk, és ezért azt javaslom a parlamenti képviselőknek, hogy ne adjunk több, mint egy évet ennek a szövegnek a megalkotására. Hiszen az, hogyha nem alkalmazzuk ezt az irányelvet, a 2004-es irányelvet, ami egyébként alkalmazhatatlan, ezt én botrányosnak tartom. Ez engem rettenetesen zavar, és szerintem nagyon rossz példát nyújtunk ezzel az állampolgár társainknak, hogyha azt mutatjuk, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk megszervezni magunkat annak érdekében egy oldalról, hogy megóvjuk a munkavállalókat, és más oldalról védjük a betegek érdekeit. Ezért én nagyon is határozottan fogok kiállni e téma mellett. Köszönöm a kollégáknak, az árnyékjelentéstevőknek, akik valóban óriási munkát végeztek. És még többet várok tőlük az elkövetkezendő tárgyalásokban, hogy sikerre járjunk. Köszönöm, elnök asszony, vagy köszönöm az előadónak. Akkor a koordinátorok ha hozzájárulnak, akkor hozzátesszük majd a bizottság által bejelentett szöveg megvitatásának a napirendjét. Ezt fel fogjuk venni valamelyik napirendi pont, vagy napunk, munkanapunkra. Február 13-án fogunk legközelebb Strasbourgban találkozni. Szeretnék mindenkit emlékeztetni most, akik nem tagjai a szakbizottságnak, se nem politikai tisztviselők, hogy hagyják el ezt a termet most, mert zárt üléssel folytatjuk. Kérem, hogy ezt gyorsan tegyék meg. Ha szeretnék nének baráti kocintásra csatlakozni hozzánk, akkor várjanak meg minket a terem előtt, de most szeretném, hogyha nagyon gyorsan lépnének.